Okay. bonjour! Kedves kollégák, jó reggelt, jó napot kívánok! Tudom, hogy már egy negyed órája hiányolnak, de megérkeztem. Azt hihették egyesek, hogy későn ébredtem, de nem erről van szó. Reggelizgettem. Tehát reggelit tartottam, tudnélik. Marinescu úr, ön időben érkezett, ugye? Így van. Akkor most rendben is vagyunk, tehát ideje, hogy elkezdjük az ülésünket. A döntésekről tájékoztatnám önöket a koordinátorok ülése alapján, a tegnap esti döntésekről. A jegyzőkönyvet megkapták, ha nincs ellenvetésük fél egyig, akkor elfogadottnak veszük a döntéseket. Rendben? És ezzel, ahogy számíthattak is erre, rátérünk a szavazásra, és Nos, megnyitom a szavazást, hogy teszteljük a rendszer működését. Lezárom az ellenőrző szavazást, és minden nagyon jól működik. Tehát minden rendben van, kezdjük meg a munkát. Az első szavazási témánk. A következő sorrendben nézzük az ügyeket. De mondta asszony jelentése, mentesítés 2016. Most egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene ki tartózkodik, elutasítottuk a kettest. Hármas módosító mellette ellene ki tartózkodik? Elfogadtuk. Négyes mellettem. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Az egyes kompromisszumot elfogadtuk. A kilences módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk 11-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodok, nem egyértelmű, ellenőrizzük, tehát 12-es módosító, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 12-es módosítót elutasítottuk végül. szóbeli módosító egyes, Marinescu úr módosítója mellette. Illetve egy pillanat. Van-e ellenvetés, hogy szavazzunk a módosítóról? Marinescu úrnak szerencséje van, nincs ellenvetés. Tehát szavaz mellette, szavaz ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 13-as módosító mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 14-es mellette ellene kitartózkodik, a 14-es módosítót elutasítottuk. 15-ös mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene kitartózkodik, a 17-est elfogadtuk 18-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene kitartózkodik, a 19-est elutasítottuk, mondja az elnök asszony. Most elektronikusan a szöveg egészéről szavazunk. Le is zárom a szavazást. Harminchét igen, négy nem, de Monté asszony a jelentését elfogadtuk. Bravo, gratulálok! Allez, nous continuons. És most folytatjuk a következővel. Az Európai Vasúti Ügynökség Markus Weber úr jelentése. Feber úr, jó napot kívánok! Jól van, minden rendben? Szeretettel köszöntjük. Nos, egyes módosítom mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, az egyes kompromisszumot elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, Kitartózkodik. Elfogadtuk. Kilences módosító mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Tizenegyes mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Most pedig ellenőrzést kérnek. Rendben, megnyitom a szavazást a 11-es módosítóról. Tehát elektronikusan szavazunk. Le is zárom a szavazást. És az eredmény elutasítottuk. Most a szöveg egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És az eredmény nagy többséggel elfogadtuk a jelentést. Ferber úrnak gratulálok. És most folytassuk a következő témával. Allez, nous continuons avec vous, monsieur. Ferber úrral folytatjuk a Shift to Rail témával. Egyes módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, a hatost elutasítottuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene kitartózkodik, a tízest elfogadtuk. Most pedig a szöveg egészéről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást. 39 igen, 3 nem, mellett nagy többséggel elfogadtuk. Köszönjük szépen Ferber úrnak. És folytatjuk a következő témakörre. Dalunde úri jelentése következik az EASZ-ról. Egyes módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodok, Elfogadtuk. Négyes mellette? Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Ötös mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Az ötöst elfogadtuk. Hatos mellette? Ellene. Tartózkodok. A hatost elfogadtuk. Hetes mellette? Nyolc ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk a hetest 8-as módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, a 8-ast elfogadtuk, 9-es mellette, ellene, ki tartózkodik, a 9-est elfogadtuk. És most mindjárt szavazhatunk is a szöveg egészéről, megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. Dalunde úr, az ön jelentését nagy többséggel elfogadtuk. Bravo, gratulálok. És most folytassuk. Az európai tengerészeti biztonsági ügynökségről Meissner előadóasszony jelentése. Egyes módosító mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk az egyes kompromisszumot. Most pedig a szöveg egészéről szavazunk elektronikusan, meg is nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 40 igennel, két nemmel gratulálhatunk Meissner asszonynak, nagy többséggel elfogadtuk a jelentését. Le rapport... És most Következik Demonté asszony, a Cezáról szóló jelentése kezdjük, egyes me- mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, a kettest elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, ki tartózkodik, a négyes szintén elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, az egyes kompromisszumot elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodok, a nyolcast elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodok, Elfogadtuk a tízes es módosítót. 11 mellette, ellene, tartózkodók. A 11-est elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Most a szöveg egészéről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 igen, kettő nem mellett de mondta asszony jelentését nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok az előadó asszonynak. Nos, tehát következik az én jelentésem. A vasúti statisztikák csak egy kérdésről szavazunk, eh, amit elektronikusan ejtünk meg, tehát megnyitom az elektronikus szavazást, úgyhogy eh, meglepetésre. Le is zárom a szavazást, és 41 igennel, egy nemmel. Nem fogom kikutatni, hogy ki szavazott nemmel akárhogy is folytassuk. És következik az európai stratégia, az együttműködő intelligens közlekedési rendszerekről. új helyi úr jelentése 33-as módosító mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 34 mellette ellene ki tartózkodik. Elfogadtuk. 35 mellette, ellene, ki tartózkodik. A 35-öset elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, a 9-es kompromisszumot is elfogadtuk. Következik a 47-es módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodok, nem egyértelmű, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát az 51-es módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Az 51-est elutasítottuk. 55-ös módosító mellette, ellene, ki tartózkodik? Elfogadtuk. 56-os mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 57-es módosító mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Az 57-est elfogadtuk. A 10-es kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodók a tízes kompromisszumot elfogadtuk szintén. Következik a 64-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk a 64-est. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 70-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk a 12-es, NV, mellette ellene, tartózkodok, elfogadtuk. NV 13, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 12-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Most pedig következik a 83-as módosító mellette, ellene, tartózkodok, Elfogadtuk. 84-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Libe négy, mellette, ellene, tartózkodok. a szocialisták nem emelik föl a kezüket, nem tudom, hogy mit csinálnak, meg mellette szavaznak, nem? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a Libe négyről. Le is zárom. 25 igen mellett elfogadtuk. Libe 2 második rész, kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Libe 7 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 137-es módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. NV15 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. NV16 mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 140-es módosító mellette, ellene, ki tartózkodik. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, tehát a 140-es módosítóra. Lezárom a szavazást, és az eredmény, hogy elfogadtuk. 143-as módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 152-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 153-as módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 169-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 170-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik, egy kicsit bonyolult, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan a 173-as, 170-est, elnézést, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És az eredmény, hogy elfogadtuk. Következik a 173-as mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk ellenőrzést kérnek? Rendben. Akkor ellenőrizzük a 173-asról, megnyitom elektronikusan a szavazást. Most pedig le is zárom. És igazok volt, mert elutasítottuk ez az eredmény. Következik az NV25. Kiszavaz mellette, kiszavaz ellene, kitartózkodik. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtok. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk a hármas kompromisszumot. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. Libe E mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. Libe F mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Hetes kompromisszum. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Libe A mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, az egyest elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, a kettes kompromisszumot is elfogadtuk. Következik az ötös módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodok, a tízest is elfogadtuk. Most a szöveg egészéről szavazunk elektronikusan, és ezennel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy 39 igennel gratulálhatunk Újhelyi úrnak, nagy többséggel elfogadtuk az ön jelentését. Bravo, gratulálunk! és ezzel a szavazások sorát le is zárom, és folytatjuk az érdemi munkát. On peut, après deux minutes, on peut vider les salles, directement commencer à... Je vais demander à ceux qui quittent la salle de le faire en Kérem azokat, akik távoznak a teremből, hogy ezt csendben tegyék meg. Mes chers collègues, nous allons reprendre la... Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Ha szeretnének beszélgetni, akkor kérem ezt a termen kívül tegyék meg. Áttérünk a meghallgatásra az utasok jogairól, a vasúton utazók jogairól az Európai Unióban. Ez a meghallgatás a munkánk témájához illeszkedik, az átdolgozáshoz, 2007-es rendelet átdolgozásához, amely a vasúton utazók jogairól szól. Reméljük, hogy ezt az anyagot sikerül a nyár előtt lezárnunk. Ennek a meghallgatásnak a célja az, hogy meghallgassuk a különböző érintettek véleményét, az utasok véleményét, a vasúti társaságok, illetve a szabályozók véleményét. De mielőtt elkezdjük a vitát, illetve az előadásokat, illetve mielőtt meghallgatjuk a különböző képviselőket, köszönöm szépen a szakértők részvételét, akik elfogadták meghívásunkat, és eljöttek ide a szakbizottságba. Köszönjük szépen, hogy itt vannak. és köszönjük, hogy megosztják velünk a szakértelmüket. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a vasúton a utazók jogai nagyon fontosak, hiszen ez a rendelet érinti a polgárok nagy részének mindennapjait az Európai Unióban. Megadom a szót a jelentéstevőnek, az alelnök úrnak, Liberecki kollégának. 5 percet kap a jelentéstevő, hogy előzetes megjegyzéseket tegyen a bizottsági javaslattal kapcsolatban, utána meghallgatjuk a bizottságot, maximum 5 percben várjuk, hogy a javaslatokat bemutassák, utána pedig a szakértőknek adok szót, Hölgyeim és Uraim, mindenkinek 6 perce van, hogy bemutassa a szervezetének véleményét, és kérek mindenkit arra, hogy ezt a hozzászólási időt mindenki tartsa tiszteletben, azért, hogy mi hamarabb meg tudjuk nyitni a vitát. Köszönöm szépen Uzleszki úr jelenlétét, aki a Lengyel Vasúti Társaságok képviselője. Köszönjük szépen, hogy eljött. Üdvözöljük Önt, Kidor úr, aki a francia szövetségi, szövetség képviselője, aki a közlekedési szövetségeket, szervezeteket és felhasználókat képviseli. Van közös munkánk. Haddad úr asszony, aki a végrehajtó bizottság tagja, az Európai Fogyatékossági Fórum képviseletében üdvözöljük a szakbizottságunkban. Smulders urat is köszöntöm aki az Európai Szövetség képviselője, az Európai Utas Szövetség képviselője, önt is üdvözöljük. Röfen úr, aki a Dán szabályozó testület tagja, a Dán vasútat szabályozó testület tagja, a Szit 61 bloggerjét is köszöntjük, Mr. illetve Mark Smith urat, illetve Lohman urat, aki a CER igazgatója, Horran, jól ismerjük önt. Üdvözöljük! Köszönjük, hogy eljöttek. Ma mindenki úgy tűnik, hogy nagyon cserfes, Először megadom a szót a jelentéstevőnek, utána meghallgatjuk a szakértőket, majd a pingpong módszer keretében kérdéseket tesznek fel a képviselők a szakértőkhöz. Először a jelentés és a jel jelentéstő és az ennyi jelentéskevők kapnak jelen eh, lehetőséget. De, de Jong úr, eh, aki az IMCO szakbizottság eh, jelentéstevője, hol ülön? Úgy tűnik, hogy még nem érkezett meg a kolléga. Majd folytatjuk a vitát. Liberácki úr, parancsoljon ön a, ön a, jelen, ön a jelentéstövő és ön a szó. Köszönöm szépen, beszélhetek lengyelül, ugye? De wszystkim bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej, dziękuję Sekretarzowi. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az asszonynak illetve a titkárságnak azt, hogy előkészítették a meghallgatást. Elnézést fogok kérni, de 11 óra előtt távoznom kell. Hát ezen a héten van az Európai Parlamenti Hét, és én elnöklöm egy, az egyik parlamenti ülést a Nemzeti Parlamentek képviselőjével, Izmaili Ertug úr, a koordinátorunk, és ő fog majd helyettesíteni. Most pedig több milliárd utas van, akik használják a vasúti szolgáltatásokat, közülük legtöbben havonta, hetente többször is igénybe veszik a vasutat. Ez azt jelenti, hogy a vasút az európai um, utas hálózat része, és közszolgáltató is a vasút, illetve a szolgáltatások létrehozója a vállalkozás is. Mi szeretnénk egyensúlyt teremteni az utasok jogai között a vasúti közlekedésben, más közlekedési típusokkal összevetve, a szolgáltatások minőségére egységesíteni szeretnénk az európai szintű szabályozásokat, hiszen nem szeretnénk egy olyan helyzetet teremteni, amikor az utas, aki Varsóban száll fel a vonatra, és mondjuk Budapesten száll le, Lengyelországon, a Cseh köztársaságon, Szlovákián, Magyarországon keresztül utazván, nem szeretnénk azt, hogyha minden alkalommal más szabályozásokat találna szembe magát, tehát szeretnénk egy egységesített rendszert az utasok jogai kapcsán, és nem szeretnénk plusz költségeket létrehozni az ilyen típusú szolgáltatások használatára. Tehát minőséget, de megfizethető minőséget szeretnénk, és a közlekedési vállalatoknak ezt a minőséget teljesíteniük kell, anélkül, hogy ez veszélyeztetné gazdasági helyzetüket. Éppen ezért keressük a kompromisszumot. A mai ülésen meg szeretném hallgatni a véleményüket, nem szeretnék hosszasan szólni. Az elnök asszony már bemutatta a vendégeinket. Tudjuk azt, hogy vannak aki, van, aki a vállalkozásokat képviseli, a fogyatékkal élőket, a speciális uh, igényűeket, Lachman úr is itt van. Ez azt jelenti, hogy a jelentés, amit hamarosan be fogok mutatni, ennek hatását széles körben alkalmazni tudom majd. És több uh, szervező képviselővel volt alkalmam találkozni a ma jelenlévő szervezetek uh, hasonló szervezetekkel, így sikerült a tudásunkat bővíteni, és minden bizony a mai találkozó is segít majd bennünket abban, hogy megfelelően kialakítsuk módosítóinkat, illetve a modellt. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy mi szeretnénk, hogyha többen vennék igénybe a vasutat, viszont fontos, hogy az árak is megfizethetőek legyenek, és fontos, hogy ez ne feszélyeztesse a vasutak gazdasági helyzetét. Köszönöm szépen, Liberácki úr! Most pedig megnyitom a vitát a szakértőkkel. A lengyel vasutak képviselője, Orzeszki úr lesz az első a sorban. Uh, Madame Petrovska, excusez-moi, excusez-moi, je vous avais... Uh, sorry. Elnézést. Nem láttam az Európai Bizottságot, elnézést kérek. Először a bizottság kap szót. Az Európai Bizottság eh, menetrendjét szeretnénk megismerni, parancsoljanak. Kedves elnök asszony, elnézést a zavarért. Nagyon röviden, miért van szükség az eldolgozásra? 2013-ban készült egy jelentés ennek a rendeletnek a megvalósításáról az utasok jogával kapcsolatban, és ez nagyon sok hiányosságot mutatott. Egyrészt az utasok jogai nagyon fragmentáltak, a tagországoknak mások a szabályozásaik, illetve a kivételek is mások. A második az ENSZ konvenciója a fogyatékkal élők jogára vonatkozóan. Éppen ezért a csökkentett mobilitással élők esetében módosításra van szükség. Ami a megvalósítást illeti, vannak még tisztázatlan terminusok, definíciók, különösen ami a jegyeket illeti, ez a javaslat nem beszél a through ticketek létrehozásáról, hanem pusztán az az információval foglalkozik, hogy egy utas vásárol lesz through ticketet, vagy nem. A panaszkezeléssel kapcsolatban is voltak problémák, illetve a force majeure kapcsolatban a vasúti társaságok számára az Európai Bíróság ítélete szerint vasúti vállalatok nem képezhetnek kivételt a kompenzáció alól, olyan esetben, ha force majeure jelenik meg. Éppen ezért eh, tettünk javaslatot arra, hogy kerüljön sor a rendelet átdolgozására 2017. szeptemberében, és szeretnénk kiegyenlített megközelítést alkalmazni, szeretnénk egyrészt az EU-ban az utasok jogait jobban megvédeni, másrészt pedig a vasúti ipar érdekeit is ugyanbe szeretnénk hogy Mik is a javaslataink? Ami a kompetenciát illeti, a csökkentett mobilitásra élők esetében szeretnénk azt, hogyha az információhoz hozzáférnének ezek az utasok, ami az információt illeti, szeretnénk az összes utasra kibővíteni, ezt a szabályozást, a through tiketeket és az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket is tisztázni szeretnénk, illetve a nemzeti megvalósítási testületek részéről a panaszkezelést is javítani szeretnénk, és szeretnénk azt, hogyha a vasúti társaságok nem az egyetlenek lennének, akiknek a tervezés miatti um, gyereket vállalniuk kellene, olyan esetben, hogyha uh, fel kell függeszteni a szolgáltatást, és szeretnénk a kompenzációt is segíteni. A force majeure esetében egy olyan záradékra teszünk javaslatot, amikor súlyos időjárási viszonyok miatt, vagy nagy természetes katasztrófák miatt a vasútársaságok kikerülnének ebből a körből. Tehát az említett javaslattal ezeket szerettük volna elérni, és köszönöm szépen, hogy mindezt röviden bemutathattam. Köszönöm. Köszönöm az Európai Bizottság bemutatását. Most a szakértőknek adok szót. Orsevszki úr kap először szót. Ő a PKP képviselője, a lengyel vasútak képviselője. 6 percben adok szót önnek, nem hosszabban. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy hozzászólhatok a vitához itt az Európai Parlamentben, a Transzak Bizottság ülésén. Hölgyeim és Uraim, köszönöm a meghívásukat. Köszönöm, hogy a PKP-t, a lengyel állami vasutakat meghívták a mai meghallgatásra. A bizottság javaslatot tette a módosításokra, és a vasúti ágazatban az elkövetkezendő hónapokban ez az egyik legfontosabb téma. Éppen ezért azt gondolom, hogy jövőbeli vitákon az Európai Parlament szerepének óriási szerepe lesz. 1371 per 2017-es rendelet az utasok jogaira vonatkozóan több éven keresztül használatban volt, és a lengyel vasutak eltökéltek amellett, hogy a magas szintű szolgáltatásokat biztosítsák, illetve az utasok védelmét, a fogyasztók elégedettsége kulcsfontosságú szempont számunkra. Éppen ezért támogatjuk azokat a megoldásokat, amelyek garantálják a védelmet az utasok számára, illetve a segítségnyújtást, amennyiben problémáik lennének. Remélhetőleg sikerül bizonyos változtatásokat megoldani, ezekre szükség van, például a limitált mobilitással élők száma, számára. Reméljük, hogy a jövőbeni rendelet nagyon jó alapját képezi majd az utasok jogainak, véleményünk szerint a véleménytervezetben további változtatásokra van szükség, amely a vasúti ágazat igényeit is tükrözi beszeretném mutatni a legfontosabb megjegyzéseinket. Amikor a kettes cikkről beszélünk, a véleményünk szerint a meglévő kivételek törlése nem pozitív. Ennek jelentős hatása lesz a beruházási terveinkre, illetve a, a modernizációra. Ez azt is jelenti, hogy egy rövid időn belül a rolling stock nagy részét modernizálni kell, tehát kevesebbet fognak ilyenből használni. Az új szerződések, a beszerzés, a modernizáció, mindezt figyelembe kell venni. Éppen ezért támogatjuk azt, hogy tartsuk meg a kivételeket. Egy további fontos kérdés a tízes cikk kapcsán, azt gondolom, hogy itt óvatosaknak kell lennünk, amikor a through ticket ajánlatokról van szó. A vasútak már együttműködnek szokványos kereskedelmi szerződések alapján, tehát figyelembe vesznek olyan ügyeket is, mint a késlekedés, a 10.6-osban megformazott szabályozás, a az üzemeltetők számára nagyon sok új terhet ró, ami a kompenzációt, felelősségvállalást, informálást, tájékoztatást illeti. Úgy érezzük, hogy ez az ajánlat fontos, hogy piaci elvek alapján vezérelt legyen. A 17.8-as cikk írja le a force majeure esetén, nagyon pozitívnak tartjuk e- ezen védeledék bevezetését, viszont fontos, hogy a definíciót szűkítsük. Úgy érezzük, hogy ez a definíció fontos, hogy kompatibilis legyen a CIV uh, egységes szabályozásaival. Ezek azok a szabályok, amelyek a nemzeti közlekedést, uh, transportot szabályozzák. Mindez jogbiztonságot teremt, a különböző értelmezések elkerülését, illetve a tisztességes versenyhelyzetet több rugalmasságra van szükségünk, akkor is, amikor a kontingencia tervezésről van szó. Ez a 18.6-os cikkben szerepel. És az ilyen speciális részletes tervek kialakítása nehéz lesz az állomások számára, ezek megvalósítása is nehéz. Véleményünk szerint ezeket egy általános válságmenedzsment is segítheti. Ami a kettes cikket illeti, a felvásokon a segítségnyújtás, ahogy a bizottság javasolta, 24 órás segítségnyújtás nem lehetséges az összes vasútállomáson, és mindez aránytalan költségekhez vezethet. A 26-os pont a staff képzéséről szó a képzéséről, Ezeket a képzéseket már biztosítottuk eddig is, de nincs szükség arra, hogy minden személyzet érintett legyen, hanem azok, akik kapcsolatba kerülnek a fogyatékkal élőkkel, vagy redukált, csökkentett mobilitással élőkkel. Az ágazat jelentős forrásokat fektetett bele annak érdekében, hogy a jelenlegi rendelet feltételeihez illeszkedjen. Ez a rendelet 2009-ben lépett hatályba, folyamatosan modernizálunk, megpróbáljuk szolgáltatásaink vonzerejét növelni, illetve a kínált szolgáltatásokat illetően. Nagyon sok jó példánk van a jó gyakorlatokra, amikor a rendelet alkalmazásáról van szó. Mi úgy érezzük, hogy szükség van a kiegyenlített megközelítésre. Hát egyrészt az utasok jogait teljes mértékben tiszteletben kell tartani, másrészt pedig az ágazatra realista elvárásokat kell róni. Fontos, hogy a szolgáltatások minősége javuljon, a fogyasztók elégedettek legyenek, viszont az ágazat versenyképességét nem szabad kockára tenni. Ha ez nem valósul meg, akkor az EU nem lesz képes más ágazatokkal felvenni a versenyt. és plusz finanszírozási forrásokra szükségünk van a 2020 utáni MFF kapcsán is. Köszönöm szépen a figyelmet. Merci beaucoup pour votre intervention. Köszönöm szépen a hozzászólást. Most pedig Kidor úrral folytatjuk, aki a közlekedési szolgáltatások felhasználóinak országos szövetségének tagja, a Management Board tagja. 6 percet kap. Merci, Madame la Présidente. Euh, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a meghívást, hogy a francia közlekedés, tömegközlekedés használóinak a véleményét itt elmondhassam. Bruno Gazú volt eredetileg a listájukon, eh, hogy eljöjjön ide, és előadjon, de a francia miniszterelnök a, egy nagyon fontos vasúti projekt vitájára hívta őt, és ezért én helyettesítem. A szövetségünk rövidítése FNOT, a FNOT nevet viseli, rengeteg szervezetet képvisel, és több mint 80 ezer tagja van, tulajdonképpen a fogyasztó, utasok védelmével foglalkozunk, az, Európai, az Utasok Európai Szövetségének a tagjai vagyunk. Nagyon fontos volt ez a jogszabály, amit itt említettünk, ugye arról volt szó, hogy figyelembe vesszük bármilyen hiba esetén az utasok jogait és kompenzációt kapnak, áttérítést kapnak, de van két dolog, amit sajnálunk. Az egyik az az, hogy csak a nagyobb vonalakat érinti, a regionális közlekedés, illetve a szegényebb kisvárosok kimaradtak ebből, a külvárosok kimaradtak ebből és a 28 tagállamból nagyon kevesen döntöttek úgy, hogy a, a 6011 es jogszabályt eh, alkalmazzák, tehát fontos lenne, hogy ne tegyük lehetővé hogy a vasútársaságok kibújjanak a kötelezettségek alól, hiszen napi kenyerüket keresik az utasok szállításával, és mindenfajta közlekedési módon biztosítani kellene az utasok jogait, ezért mondom tehát, hogy harmonizálni kellene a utasok, a közúti utasok és a vasúti utasok jogait, és természetesen a közutakon a buszutasokra gondolok. A FNOT, azaz a szövetségünk számára az fontos, hogy a szabályozott verseny valósuljon meg a e, vasúti területben és e, területen, és ugyanakkor az utasok jogait is e, tiszteletben tartsuk, javuljanak a vasúti szolgáltatások, tehát vonzó legyen a vasút, és így tudjon erősödni a piaci, piaci szerepe. A szabályozott verseny is a napi renden szerepel a negyedik csomag után. Ugye a felülvizsgálat legalábbis amilyen formában mi ezt megkaptuk ezekben a napokban, még azt tette lehetővé csak, hogy ilyen főbb megjegyzéseket tegyünk. Én erre fogom korlátozni magam, négy-hat megjegyzést teszek a rendelet alkalmazásába mindenképpen be kell vonni a regionális, illetve a külvárosi közlekedési szolgáltatásokat, tehát minden közlekedési szolgáltatást, amely szerződéses alapon jön létre. Nem normális, hogy gyakorlatilag az ügyfélkör 90%-át ignorálják, mert tíz utasból kilenc külvárosokon, vagy, van, vagy regionális, külkerületekben, vagy regionális hálózatokon használja ezeket a szolgáltatásokat. Bejárnak munkába, vagy iskolába, vasúton, gyakran előfizetésük van, bérletük van, és bizony komolyan hatással van a hétköznapjaikra minden probléma, amely felmerül a közlekedés, ebben a vasúti közlekedésben az életminőségüket, a hétköznapjaikat befolyásolja ez, tehát megérdemlik, hogy az Európai Unió szintjén harmonizált szabályok vonatkozzanak minden szolgáltatás nyújtóra. Van egy fontos pozitív pontja ennek a felülvizsgálati tervezetnek, ez pedig az, hogy az egységes jegyet elismerik, ez az úgynevezett true ticket, tehát, hogy egy adott ponttól egy másik pontig, a célállomásig egy darab jegyet vehessenek, akkor is, hogyha több különböző szolgáltató vasútvonalait használják és átszárnak közben, tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kiinduló ponttól a végállomásig, az úti célig megválthatnak egy jegyet, tehát ezt konszolidálni kell a rendelettervezetben. Szerintünk még egy kicsit előrébb lehetne lépni ennek a garantálásában, de már nagyon jó az irány. Egyébként színek van feltétele lenne, hogy a versenyképesség megvalósuljon a vasúti szolgáltatásban, illetve hogy az utasok nyugodtan utazhassanak aggódás nélkül, és használhatják, használhassák ezeket a szolgáltatásokat. Nem normális, hogy a vonatok sokat késnek, és az emberek hétköznapjait ezt töltse ki, hogy reggel azon aggódnak, hogy vajon beérnek-e időben a munkahelyükre a késések miatt, és ezt sehol senki nem ismeri el, sehol senki nem veszi figyelembe. Azt is feltételezi mindez, mindez hogy átláthatóság valósuljon meg az menet, a menetrendek, illetve a szolgáltatások minőségével kapcsolatban, és a díjakkal kapcsolatban is. És nagyon fontos lenne tehát ilyen jegyeket kínálni az utasoknak az kiválasztott eh, induló állomástól a kiválasztott célállomásig. Tudjuk, hogy nagyon fontos eh, az is, hogy javítsuk a korlátozott mozgás eh, képességű utasok számára a vasúti szolgáltatások elérhetőségét. Nagyon sokan élnek fogyatékossággal, és nehéz számokra az ilyen szolgáltatások használata, különösképpen, hogyha még podgyásszal is utaznak, hogyha nincsen segítségnyújtás, vagy ha nem létezik lift, egyebek, akkor nehézségek között vannak, tehát szükség van az ilyen szolgáltatások jelenlétére. És fogalmazunk nagyon pontosan, ma ugye egyre sokszorozódnak a nagysebességű vasútvonalak, fontos 30 percre kellene csökkenteni azt az időt, amely után kártérítés jár az utasnak. Tehát nem normális, hogyha mondjuk két óra az egész út ideje, akkor ne 30 perc alatt legyen ez a kártérítés. Gondolhatok én Németországra, Spanyolországra, Franciaországra, Olaszországra, ezeken a nagysebességű vonalakon. 30 percre kell csökkenteni ezt az időt. E-, ennél több késésnél ez elfogadhatatlan és kártérítés jár. A vita többi részében mi nem kívánunk így beleugrani, csak azt szeretnénk, hogy bizonyos esetekben különlegesek a körülmények, légiutasok, a közút, vasutakon is vannak ilyen helyzetek, de nyilván nem mindig lehet ezeket összehasonlítani, viszont pontosan meg kell határozni, hogy eh, mikor jár kártérítés az utasoknak. A szállítást nyújtó eh, szolgáltató mindig felelős kell, hogy legyen, és eh, még viszmajor esetén is alternatívát kell, hogy kínáljon a nehézségbe került utasoknak. És végül pedig, ez ugyan a rendelet tervezetben nincs benne, de ezzel szeretném befejezni, a törvényt védő szervezetek nagyon, és az utasok jogait védő szervezetek nagyon kevés eszközzel rendelkeznek, és kevés finanszírozással is. Reméljük, hogy így most európai szinten is felismerik az utasok képviseleti szerveinek a szerepét, és támogatást kapnak ezek a szervezetek, hogy segíthessék a nehézségekkel küzdő utasokat. Szerintünk legitim mindez, és a rendelettervezetben ezt nem lehet figyelem, figyelmen kívül hagyni, tehát nem lehet ezeket az utas érdeképviseleti szervezeteket figyelmen, figyelmen kívül hagyni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk pedig um, Hadad asszony, aki a European Disability Forum uh, végrehajtó bizottságának a tagja tehát az Európai Fogyatékossági Fórum végrehajtási bizottságának a tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket, és hogy szólhatunk a fogyatékossággal élők nevében a vasúti utasok jogairól szóló meghallgatáson. Üdvözöljük ezt a rendelettervezetet, mert az Európai Unió egy a kötelezettségét teljesíti tulajdonképpen, hiszen olyan rendelkezéseket kell megvalósítani, amelyek az ENSZ egyezményben szerepelnek a fogyatékossággal élők jogairól. És itt teljesen világosan leírják, hogy a közlekedési szolgáltatók hozzáférhetőek kell, hogy legyenek a fogyatékossággal élők számára. A vasúti szektor már sokat tett ennek érdekében, de sajnos én ugyan függetlenül önállóan tudok mozogni, de fogyatékossággal élő társaim számára ez nem feltétlen megvalósítható. Még mindig segítségre kell támaszkodnunk ahhoz, hogy egy vonatra fel tudjunk szállni és a 1371-es rendelet ugyan sokat elér, de még nem oldott meg mindent. A bizottság felülvizsgálati javaslata most több hiányosságot is megszüntet, amely az eredeti rendeletben még nem került olvasásra. Például örülünk annak, hogy a külvárosi vasúti szolgáltatásokra is vonatkozik a szöveg, és támogatjuk a bizottságnak azt a javaslatát is, hogy a segítségnyújtást mindig rendelkezésre kell bocsájtani, amikor a vasútak menetrend szerint elérhetőek a többi utas számára. Azt is üdvözöljük, hogy a nemzeti hatóságok kompetenciáit és hatáskörét most már jobban meghatározzák, illetve konkrét feladatokat kapnak. Viszont van egy, illetve több pont is, amelyet a fogyaszt, fogyatékossággal élők szervezetei kihangsúlyoztak, és amelyeket nem tudott kezelni ez a rendeletszöveg. Ez pedig a, az értesítési határidő, amely sajnos teljesen idejét múlta már, és nem is felel meg az ENSZ egyezmény követelményeinek. Tehát mondjuk, ha azt kéri tőlem a főnököm, hogy utazzak Párizsba holnap, nem tudom ezt megtenni, kénytelen vagyok nemet mondani, azért, mert 20-tól 40 óráig terjedő időszakra előre nem foglaltam én segítségnyújtást de nem tudok tovább maradni sem az úti célomon, mert ha vissza, a visszaúton csak azon a menetrendszerinti járaton van számomra segítségnyújtás, amelyet lef- ahol ezt lefoglaltam. A Spanyolországban nincsen ilyen kötelezettség, Hollandiában csökkentették ezt az időt egy órára, és Ausztriában és Dániában ez az előzetes értesítési kötelezettség most már csak 12 óra, még itt Belgiumban is 3 órára csökkentették ezt több mint 25 vasútállomáson. Tehát az Európai Fogyatékosságügyi Fórum azt kéri, hogy legyen egy olyan politika, amely megvalósul szerte az EU-ban, az úgynevezett up and go, tehát hogy a fogyatékossággal élők is ö, a, használhassák a vonatokat előzetes értesítés nélkül segítséggel, a segítségnyújtás mindig legyen elérhető. Fontos a személyzet képzése és minimál, minimum standardok meghatározása. Ezek majd mellékletbe kerülnek a rendelet tervezethez, és így remélhetőleg biztosítják a jó minőségű szolgáltatásokat, végül pedig a végrehajtást szeretnénk kihangsúlyozni, a nemzeti hatóságoknak a hatásköreit kellene megerősíteni. Ezek nem feltétlen kezelik etikusan az utasok panaszait, és amúgy sincs a tevékenységük harmonizálva az EU szinten. Tehát összefoglalva a bizottsági javaslat legnagyobb részét támogatjuk, és örömmel látjuk, hogy sokat javul a fogyatékossággal élő utasok helyzete, de szeretnénk azt látni, hogy ez a 48 órás előzetes értesítési szabály megszűnjön, és szeretnénk a vasúti dolgozók képzését is itt beépítve látni, illetve a nemzeti ellenőrző hatóságok szerepét megerősítve látni. A jövő héten, február 28-án 13 órakor az Európai Parlament fogyatékosságügyi intergrupja ebben a témában fog eseményt szervezni, és az Európai Fogyatékosságügyi Fórum részt vett majd ezen az eseményen. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen ezt a hozzászólást és a tájékoztatást. Most folytatjuk. Smölders úr következik, aki az Európai Utasok Szövetségének képviseletében van e, itt a körünkben, a Management Board tagja, 6 percet kap szintén. Köszönöm szépen, Nelly asszony! Köszönetet mondok az előadónak, a bizottságnak és a hallgatóságunknak is. Köszönöm, hogy kíváncsiak a véleményünkre, hogy meg szeretnének bennünket hallgatni. Az EPF idén februárban most azt mondhatja, hogy 38 szervezet a tagja, az, itt a térképen lehet látni a kékkel jelölt országokat. 2002-ben jöttünk létre egyébként, és mi vagyunk az Európai Ernyő Szervezete, a Nemzeti és Regionális e, utas szervezeteknek. Vannak olyan országok, ahol több mint egy szervezet, tehát a hozzánk csatlakozott tagszervezet. A finanszírozás a tagszervezetektől folyik be, ez az egyetlen jövedelmi forrásunk a jelen pillanatban. Az európai szinten képviseljük az utasok véleményét, ez a feladatunk. Mindenfajta közlekedési szolgáltatással foglalkozunk, tehát a vasutak, a buszok, a tengeri közlekedés, a légi közlekedés, minden szektorban képviseljük az utasok jogait. Ami az információt, illetve a felelősséget illeti, úgy gondoljuk, hogy ezeket a jegyeket a kiinduló állomástól a célállomásig kell garantálni, ezeket az úgynevezett true ticketeket, tehát a, az egyszerű jegyeket. A, az infrastruktúra kezelői, a jegykibocsájtók, a szolgáltatók több felelősséget kell, hogy vállaljanak az utasok számára biztosított információ még mindig problémás, tehát még mindig nem kapja meg a teljes körű tájékoztatást az utas. Szerintünk a szerződéses jog egyszerű szabályai eh, kell, hogy ide vonatkozzanak. Az utas szállító garantálni köteles a szolgáltatást, amit eladott. A vasutakat, a eh, vágányokat, az állomásokat is hozzáférhetővé kell tenni. Sokszor gondoljuk, hogy ez már megvalósult. Belgiumban például jó példa, hogy ugyan maga az állomás elérhető, de csak 50 peronra lehet kijutni a fogyatékossággal élő utasok számára is, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy fel tudnak-e szállni a vonatra. Az Európai népesség öregszik, tehát ez egy fontos szempont, illetve a fogyatékossággal élők számára is nagyon fontos a hozzáférhetőség minden szinten, tehát ne csak az állomás, hanem a peron és maga a vasút, a vonat, kocsi is hozzáférhető legyen. Az előzetes értesítés és követelmény időtartamát mi is lecsökkentenénk a 48 óráról maximum 24-re egyforma játékszabályokat szeretnénk minden szektorban, és nem támogatjuk a folyamatos derogációt, hogy a regionális, illetve külvárosi vasúti szolgáltatásokat ezzel ki lehessen vonni. Azért, mert az utasok 90%-a ide tartozik, ha a kilométereket nézzük, akkor az utasok fele használja ezeket a szolgáltatásokat, tehát regionális és külvárosi szolgáltatásokat, úgyhogy nem lehet őket most már derogációval kivonni a rendelet hatája alól. Aztán vannak olyan szolgáltatók, amelyek az utast úgymond királyként szolgálják, és így gondoskodnak róla, de sajnos nagyon kevesen vannak még. Volt egy holland szolgáltató, van egy holland szolgáltató, amely 5 perc késés után a célállomáson már 5 perc késés után kártérítést fizet. Garantálja az a szolgáltató a csatlakozást, garantálja a, biztonság, a gördülő állomány biztonságát, illetve a biztonságot a peronokon, garantálja a jó szolgáltatást, garantálja a tájékoztatást és az ügyfélbarátságot. Én egyébként korábban szakmai tapasztalataimból tudom, az Európai Utasok Szövetségénél szerzett szakmai tapasztalataimból, hogy ez persze nyomást gyakorol a szolgáltatóra. De hát manapság a digitalizáció világában valóban ellenőrizni lehet a teljes műveletet, és valóban lehet ellenőrizni minden vállalat munkáját. Egyébként szerintem, aki ilyen szolgáltatásokat nyújt, az nem csak a saját cégének tesz jót, hanem jó példát mutat más vállalkozásoknak is. A Vészmajort illetően a, van egy európai bírósági ítélet, és ugye ez, ennek az ítéletnek a meghozatala óta javult az ügyfélbarátság. A visszatérítés az a jegyár 50%-ába maximalizált, a szolgáltatónak pedig a valamilyen állomáson ragadt utasokról gondoskodnia kell. Most már jobb információt kapnak ezek az utasok, és könnyebb az egyes problémákra való reakció. És az utolsó diámhoz érkeztünk az összefoglalás előtt, ahol is azt szeretném kiemelni, hogy ide tettem egy képet, a kép azt mutatja, hogy az utas először a szolgáltatóhoz vagy a jegy árusítójához kell, hogy forduljon. És itt Dávid és Góliát harcáról beszélhetnénk, hiszen az óriással szemben egyedül áll a kis utas, akinek kevés eszköze van a jogai érvényesítésére az utasoknak valamilyen fajta kötelező vitarendezési testületre lenne szüksége, ahol az, a jogaikat meg tudják védeni. A 2011-es jogszabályt még a fogyasztók sem ismerik, az utasok sem ismerik, és nem igazán tartják be ezt a tagállamokban, általánosságban. A negyedik vasúti csomagban tehát szükséges lenne egy olyan szervezet, amely figyelemmel kíséri az utasok elégedettségét. Mint például ma a Travel Southwest, a London Travel Watch és egyéb szervezetek már működnek helyi szervezeteket is be kellene vonni a munkába. És végül pedig az összefoglalás, az elnök asszony is figyelmezteti az előadót, hogy most már foglalja össze. Igen, maradjon úgy a Viszmajor, ahogy ez van, vonjuk be a külvárosi és a regionális vasutakat, valósuljon meg ez a itt ez az egységes, egyszerű jegy, és 48 órát csökkentsük maximum 24-re, kísérjük figyelemmel az utasok elégedettségét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elmondott szakértői véleményt. Most pedig Rüfen urat kérem, aki a vasúti felügyelet, illetve szabályozó hatóság képviseletében megkapja a szót 6 percre. Köszönöm szépen a lehetőséget. Általánosságban mi támogatjuk ezt a javaslatot, csak néhány továbbfejlesztési ötletet szeretnénk ehhez hozzáfűzni. Például a meghatározások témájához szeretném elmondani. A tízes cikk ötös bekezdése úgy fogalmaz, hogy ticketing machine, jegy árusító gép, ez azonban a javaslatban nem szerepel, mint kifejezés. Tehát a javaslatunk, hogy vegyünk fel a szövegbe egy meghatározást, ami a jegyárusító gépet meghatározza. Aztán az utazási kártya fogalmát is meg kellene határozni. Dániában az utazási kártya meglehetősen jól működik, más országokban is vannak ilyen rendszerek. És ahol van, egy pillanat, mondja az elnök asszony, Smulders úr, kérem, hogy kapcsolja ki a mikrofonját, hogy az előadó úr tudja folytatni. Tehát azt javaslom, hogy vegyünk fel a szövegbe egy jegyárusító gép definíciót, és ebbe a definíciós részbe az utazási kártya kiszolgáló pultokat is vegyük be, hogy ne legyen szükségtelen teher a vasúti szolgáltatók vállán. Hiszen meglehetősen sokba kerülnek az egyéb jegyárusító gépek az említett utazási kártya pultokon túlmenően, ahol már van egy ilyen rendszer, megvannak a bejelentkező pultok, ott ezek elégségesek is. Tehát ez az egyik észrevételünk. A második meglátásunk szerint, hogyha a kártérítési fokozatokat nézzük, a késések esetére, amikor végül is elért a célállomásra az utas, meglehetősen kis kártérítésre számíthat. 25% visszatérítést kap egy és két órányi késés között. Ez olyan kevés, hogy sokan nem is veszik a fáradtságot, hogy ezt igénybe vegyék. És ezek a mértékek, amelyek a táblában szerepelnek, Dániában már is használatosak, a Dánia legnagyobb részén. Tehát a javaslatunk, hogy a kártérítés legyen magasabb mértékű. Ennek két hatása, eredménye lenne az utasok elégedetlenségét csökkenteni késések esetében, illetve a szolgáltatók számára is kellemetlenebbé tennék a késést, tehát az elkerülésre ösztönöznék őket. Ez a második javaslatom. És a következő témakör, amihez hozzászólnék, az a 18-as cikk, kettes a pontjában szereplő megfogalmazás, vagyis hogy a vasúti szolgáltató köteles 60 percen túli késés esetén ingyenesen ételt, itat biztosítani a, arányosan a késlekedés időpontjával, hogyha ezek észszerűen biztosíthatók az állomáson, figyelembe véve a távolságot, illetve az időigényt és a kiszállítás költségét. A pirossal jelzett szöveg törlését javasoljuk két okból. Túl homályos és általános ez a megfogalmazás, hogy mit jelent konkrétan ez a kötelezettség, illetve mikor kellene az ételt, ételt és italt biztosítani. Tehát ezt innét célszerű lenne kivezetni. Aztán gondoljuk végig a gyakorlati helyzetet. Valahol megállt a vonat, minden érintett fő célja, hogy induljon végre tovább az a szerelvény. És a vasúti szolgáltató számára ez a kötelezettség a szendvicsek, illetve italok felszolgálását konkrétan hogyan testesítené meg? Tehát küldjön egy szervizvonatot étellel, itallal, és mi van akkor, hogyha közben elindul a szerelvény? Akkor kidobják a szendvicseket, hogy hogy tudna ez érvényesülni. Tehát, hogyha töröljük a pirossal kivastagított szöveget, akkor és ez egy ingyenes kiszolgálási kötelezettség eh, lenne, akkor a gyakorlatban ez azt jelenteni, hogyha több mint egy órát késik a vonat, akkor az utas vesz magának ételt, italt, kér róla számlát, és a bizonylat alapján ezt megtérítik neki. Tehát nem köteles a vasúti szolgáltató őt fizikailag kiszolgálni, szendvicset, italokat biztosítani számára. Ez ugyanis szükségtelen teher lenne, és nem is észszerű meglátásom szerint. Tehát ez a pirossal jelölt szöveg, aminek a törlését javasoljuk. Másodszorban többen az előttem szólók közül foglalkoztak a következő kérdéskörrel azokra a kötelezettségekre gondolok, amelyek túlzottak, illetve óriási terhet jelentenének. Például a vasúti szolgáltatás teljes időtartama alatt asszisztenciát, illetve segítséget kell biztosítani a vonatáltal érintett összes e, állomáson. Ez a 22-es, 23-as cikkben foglalt kötelezettség sor. Ezt túlzottnak tartjuk, illetve tartom túlzottan megterhelő. És különösen nem is észszerű, például Dániában, mindazon helyeken, ahol már is felszerelt az állomás, amelyet érint egy szerelvény. Tehát a fogyatékossággal élők könnyedén hozzájutnak a szükséges asszisztenciához, illetve megkapják a számukra szükséges segítséget, és a szolgáltatóra ez egy fölösleges plusz terhet rakna. Elnök? Köszönöm szépen, kérem, hogy zárja le a hozzászólását. Igen, mindjárt befejezem. Végül egy nagyon fontos cikkre hívnám fel a figyelmet, a jogokról való tájékoztatásra szóló rendelkezések, illetve a javaslatok, módosító mm, lehetőségek. A vasúti szolgáltatók egyik kötelezettsége szerepel itt, de tartsuk szem előtt, hogy itt nem szerepel hogy mindezt kötelesek is megvalósítani. Tehát nekem hiányzik itt valami. Például a jegy eladó gépek, jegyárusító automaták esetében a honlapon nyújtott tájékoztatás is nagyon fontos, ami a szolgáltató részéről egy fontos tájékoztatás. És végül hozzátenném, hogy Dániában a fővasúti szolgáltató hangos bemondón közli a nagyobb késéseket. És ez jó. Ez kiváló dolog, tehát ezt is javasoljuk, hogy kerüljön be a szövegbe, illetve a kötelezettség ezzel bővüljön. És most valóban a záró gondolathoz érkeztem. A kettes mellékletben az szerepel, hogy mi a minimális tájékoztatási kötelezettség a vasúti szolgáltató számára. Itt azt javasoljuk, hogy a 30-as cikk kötelezettségei kerüljenek át ebbe a mellékletbe is. Elnök, kérem, hogy tartsák a megadott időket, mert elég sokan szeretnének még hozzászólni. Mark Smith úr, nem látom, hol van ön, megadom önnek a szót. A fiával együtt érkezett. Nathaniel, a fiának a neve. Valóban itt ül mellettem, igen eljött, hogy megnézze, hogy működik az Európai Parlament. Kérem őt, hogy üljön ide mellém az elnökségi asztalhoz. Gyere ide, légy szíves. Ülj ide mellém, innét jobban fogod látni, ne félj. Minden rendben lesz. Könnyen lehet, hogy egy jövőbeni parlamenti képviselőt üdvözölhetünk a személyében, vagy akár bizottsági elnököt. Jó napot, szervusz! Kicsit meg van illetődve, úgy látom. Szeretettel köszöntelek. Minden rendben? Jó vagy? Na hát, a fülhallgatót oda tesszük eléd. itt tudod kiválasztani a nyelvet, kettes csatorna. Nagyszerű tehát. Új kollégát köszönhetünk körünkben, és Smith úr, ezennel hallgatjuk Önt. Ön blogger is, a Sweet 61 eh, internetes címen olvasható a blogja. Átadom önnek a szót. Jó reggelt, jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem, illetve a fiamat Nathanielt ide az Európai Parlamentbe. Bloggerként szerepelek itt, és a blogomon arról írok, hogy hogy lehetne európai szinten egységes utazás és jegyrendszert létrehozni a vasutak utasai számára. És a szabályozói szempontból hozzá tudok szólni a kérdéshez. A közlekedési minisztériumon dolgozván a 2000-es évek elején, és ott országos szinten foglalkoztam ezzel a területtel. 20 különböző szolgáltató van Nagy-Britannia területén, tehát szereztem némi tapasztalatot, illetve állomásvezetői tapasztalatom van, illetve ügyfélkapcsolatim vezetői tapasztalatom is. Tehát sokféle szemszögből rálátok az ezzel kapcsolatos témákra. Véleményem szerint a legsúlyosabb témakör a mai utasjogok szempontjából az 500 eurós kockázat kifejezéssel foglalható össze. Képzeljük el, hogy Osnabrückben egy négytagú család elindul Párizsba a hétvégére. A Deutsche Bahnra száll fel, Kölnig, aztán ott átszáll a Táliszra Párizs felé ez 19.90-be kerül, és aztán 90-ben a TALIS, a nagysebességű infrastruktúra 3 óra 30 perc alatt eljutást biztosít, de sokba kerül, viszont mi a probléma? A lehetséges probléma az, hogy a mai vasúti szolgáltatásokban nem szerepel, hogy végig meg tudják váltani a jegyet. Valamikor volt erre lehetőség, ma nincs. Tehát ha mondjuk a Loco2 vagy a, train.eu eh, honlapon próbálnának jegyet váltani, ez nem fog sikerülni. Két jegyet kapnak, még akkor is, hogyha eh, egységesnek tűnik a jegy. És ez két külön szolgáltatói szerződés. Késés esetén tegyük fel a kérdést, hogyha a DB eh, vonat késik, és emiatt lemaradnak a Talisról. Akkor, hogy szakszóval fogalmazzak, Angliában azt mondjuk, hogy ki, ki lett velük cseszve. És azt mondja a másik cég, hogy mi két külön szolgáltató vagyunk, a Deutsche Bahn késéséhez nekünk semmi közünk, a 35 eurós jegyük kárba veszett, és a következő szerelvénnyel haladhatnak tovább 120 euróért fejenként mert külön jegyet kell váltaniuk. Hogyha ragaszkodnak hozzá, hogy mindenképp eljussanak Párizsba. Tehát a négyfős család 500 euróért folytathatja az útját, vagy visszafordulhat. És akkor elveszti a párizsi szállodára befizetett, nem visszatéríthető foglalási összeget és a jegyre költött pénzt is. Szerintem ez így nem helyes egyáltalán. Sőt, az utazási biztosítások se fedezik az ilyen kockázatot. Szerintem fogalmuk sincs a vonatokkal kapcsolatos közlekedési problémákról, ez egy külön prezentáció témája lehetne. És szerintem ez a leges legnagyobb utasjogi típusú probléma. Hogyha a DB-nek a vonata egy órát késne, akkor a kártérítés 20 eurót jelentene. Ilyen alapon azt mondhatjuk, hogy ez 480 eurós kockázat, ne, és nem 500, de hát ez sovány vigasz. És a mai rendelkezések nem felelnek meg a korszerű elvárásoknak. Az utasvédelem ugyanis azt igényelni, a szöveg, jobban mondva, úgy szól, hogy a következő szerelvénnyel ingyenesen tovább utazhat a lemaradt utas. Csak ez még az állami vasúti társaságok idején született rendelkezés, amikor még voltak közvetlen jegyek. Akkoriban én a londoni központban ültem, és london-isztambuli jegyeket is lehetett váltani, mégpedig egy összegért egy helyen. De ez most már a múlté. És akkor, amikor átszállásról van szó, két jegy egymásba kapcsolódik, ott nem működik a, az utasvédelem. Tehát még akkor is, hogyha az utasjogi ö, rendelkezések elvben lehetett, lehetővé tennék, hogy eljusson egységes jegyel az utas a célállomásig, ez a védelem ez nem működik. Szerintem nem fog megvalósulni az egységesség. Hogyha dinamikus piacot szeretnénk egymással versengő szolgáltatókkal, akkor ez egyre több szolgáltatót, egyre több egy kombinációt fog jelenteni, míg az ember eljut a célállomásra. És egyszerűen látom a megoldást, a 21. századra alkalmas rendelkezéseket kell hoznunk. És az utasvédelmet arra kell hangolni, hogy a célállomásra attól függetlenül tudjon eljutni az utas, hogy egy, kettő vagy három papírral közlekedik-e, illetve hány szolgáltató esik útba. 2017-ben több nemzeti szolgáltató tömörült, és az utazás folyamatosságáról szóló megállapodást írt alá. És ez nem bürokratikus megfogalmazást jelent, a következő vonattal az elérhető helyeken utazva mehet tovább az utas. És ezt ellenőrizni rendeli ez a megállapodás, illetve kereskedelmi szerződés garantálja háttérben. Intuitíve el is várnánk egyébként a vasúti társaságoktól, és persze az ő érdeküket is ez szolgálja. Az európai vasúti hálózat egységes működését itt tudjuk biztosítani, és nem önálló szigetek véletlenszerű összedolgozásának lennénk tanúi, hanem valóban eljutnának az utasok az A-ból B-be, attól függetlenül, hogy hány szolgáltatójuk, hány jegyük van. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Smith úr, és utolsóként Hausmann úrnak adom át a szót ügyvezető igazgatóként. Az Európai Infrastruktúra Társaságok Szövetsége részéről. Megadom önnek is a szót 6 percre. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy a vasúti infrastruktúra társaságok részéről néhány elemét kiemeljem az utasjogi rendelkezéseknek a következő ábra alapján, amelyet most már láthatnak. Tehát emlékeztetném önöket arra, hogy mi a szolgáltatókat és infrastruktúra üzemeltetőket képviseljük az Unióban, illetve a társult országokban. És ez 93%-át fedi le ennek az ágazatnak, illetve forgalomnak. Ennek alapján szeretnék arról beszélni, hogy milyen elvárásai vannak utasjogi szempontból a szolgáltatóknak az alapügyfélkör ugyanis az utasokból tevődik össze a vasúti szolgáltatók számára. Mit jelent a, az utas jog, mint terület, illetve kérdéskör számunkra? 2007 előtt amikor a vasúti utasok jogairól szóló első rendelet megjelent, és egyfajta kartaként korábban a társulás, illetve szövetség tagjai mind vállalták maguk részéről, hogy a legszínvonalasabb szolgáltatást biztosítják az utasaik számára. És a az utasjogi rendelet pedig tulajdonképpen az önkéntes vállalásoknak a kodifikált formájává vált, és az Európai Utasok Szövetsége, illetve Kerékpárosok Szövetsége, Fogyatékossággal Élők Szövetsége az a kör, amelyen rendszeresen egyeztetünk, és egyfajta reflexiós folyamat keretében rögzítjük az elvárásokat, a fejlesztési ötleteket a szolgáltatások terén, akár a rendeletre hivatkozva, akár a szolgáltatók jól megfontolt érdekeire hivatkozva, hiszen nekik is érdekük, hogy minél színvonalasabb legyen a kiszolgálás. És a cél, hogy észszerű, és színvonalas szintű kiszolgálást vehessenek igénybe az ügyfelek, az utasok. És itt a nemzeti tagállami hatóságokkal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Mindannyiunknak az az érdeke, hogy elégedettek legyenek a, az ügyfelek, az utasok. Tehát ezt tartjuk szem előtt ami a vasúti utasok jogairól szóló rendeletnek az átalakítását illeti. Fontosnak tartjuk, hogy kiegyensúlyozott keretben érvényesüljenek a jogok, és a szolgáltatók versenyét is elősegítsük minden közlekedési módus területén, ahogy Liberecki úrtól hallhattuk. Tehát megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk az utasok joga és a szolgáltatók jogai, meg a verseny szempontja között. Mit jelent mindez számunkra? Az egységes jegyek rendszere többször elhangzott, és az Európai Bizottság képviselő is említette, hogy itt nem az a cél, hogy új kötelezettséget hozzunk létre, az egységes jegyek rendszerével, illetve javaslatainkkal, hanem hogy tájékoztassuk az utasokat, hogy ez milyen szolgáltatási rendszert jelent. Mert korábban megvolt a határon átnyúló együttműködés, a az állami vasutak között. Időközben ugye kiszélesedett a piac, több a szolgáltató, és egyre inkább arra emlékeztet, ami a légitársaságok és a busztársaságok együttműködését jellemzi, hogy elméletileg lehet a célállomásig egységes egyet váltani. De ez több szolgáltatót jelent. Viszont mondjuk adott helyzetben a busztársaság nem fogja vállalni a felelősséget úgy, mint hogyha egységes lenne a szerződés, illetve a a légitársaságok között sem működik efféle garanciarendszer, ha mondjuk az Air France és a Ryanair járatait próbálnánk egymással összehangolni. Tehát az ez szükséges, optimális hátteret szeretnénk biztosítani. Milyen feladatok adódnak ebből? Először is, és nem csak a rendelet alapján, illetve a negyedik vasúti csomagból kiindulva Hm, szeretnénk ezen munkálkodni, abban ugyanis szerepel a célállomásig szóló egységes jegy. Mi szeretnénk teljes körű szolgáltatási modellt bevezetni, ami egy kattintással lehetővé teszi, hogy egységes jegyet vegyen az utazó. Láthatnak már Hamburg és Róma között például a DB honlapján erre példát, illetve lehetőséget, vagy mondjuk Rómából egy kis osztrák faluba el lehet utazni egységes jegyel, és ehhez csak egy központi honlapra van szükség. Ez a nemrég bevezetett modellnek köszönhető, és teljes mértékben kompatibilis mindez a negyedik vasúti csomagról szóló rendelettel. És az állomáson rekett utasok esetében szintén ez működhet a gyakorlatban, így tudják folytatni az útjukat. A nagysebességű szolgáltatások esetében a csatlakozó szolgáltató köteles felvenni az előző késés miatt lemaradt utasokat, még akkor is, hogyha más szolgáltató okán állt elő, hogy ők lekésték a csatlakozásukat. És minden típusú szerelvényt érint ez a kötelezettség, de tartsuk szem előtt, ahogy korábban próbáltam kifejteni, ez egy üzleti alapú megállapodás, szerződés, amely a szolgáltatók között jön létre az ügyfél javára. És ennek a hátterét még kísérletének nevezhetjük, ki kell dolgozni részleteket, előre kell lépnünk vele. De úgy gondoljuk, hogy ezt nem kell központilag szabályozni, hiszen az egyéb utas jogi rendelkezések között sem szerepel, tehát sem a légitársaságok, sem a busztársaságok esetében nincs ilyen kötelezettség. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen és most ne vesztegessük az időt, nyissuk meg mindjárt a vitát. Emlékeztetőül a pingpong módszert fogjuk érvényesíteni. Tehát a pingpong módszer, miről szól, rendkívül egyszerű. Az első körben a az előadóknak, illetve az árnyék előadóknak adom meg a szót, és aztán a második körben jönnek a tagjaink. 5-5 percre kapják meg a szót. És ebben az 5 percben fogalmazzák meg, hogy kihez intézik a kérdést, legyen idő a válaszra is, tehát jól gazdálkodjanak ezzel az 5 perccel, mert többet nem adok. Müzülié úrra nézek most, mert hogy ön az első. Felkészült, uram? megkapja a szót, és kérem, hogy azt is mondja, hogy kihez szól a kérdés, és aztán következhet az eszmecsere a szakértőnkkel. Anderson asszony, tessék. Berecki úrnak távoznia kell, nem kap öt percet ő is, hogy kérdéseket tegyen fel? Hát én őt képviselem most. Én úgy érzem, hogy Belecki úr elment, de természetesen, hogyha ön képviseli Belecki akkor megkapja az ő hozzászólási idejét. Tudom, uram, hogy ön <clears throat> udvarias. Anderson asszony parancsoljon 5 percet kap. Elkészült? Felkészült? Akkor kezdhetjük. Először is, ami a force majeure kérdését illeti, meg szeretném kérdezni az Utas Szövetség képviselőjét, arról, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a jelenlegi kivétel nélküliség rendben van. A jól értettem, ezt el is mondták, de hogyha van kivétel, akkor ez nagyon sok jogi bizonytalanságot vet fel, és litigációt, amelynek negatív hatása lehet a <clears throat> vasúti üzemeltetékre, üzemeltetőkre. Lokman urat meg szeretném arról kérdezni, hogy úgy érzi -e, hogy a jelenlegi üzemeltetők jobban teljesíthetnének az utasok jogai területén. Nagyon sok vasúti szolgáltató nagyon sok támogatást kapott az adófizetőktől, az utasoktól, éppen ezért az utasok jogai területén jobban kell, hogy teljesítsenek. És az új um, üzemeltetők számára úgy tűnik nem probléma az, hogy ez um, önkéntes alapon történjen. A lengyel képviselőtől szeretném megkérdezni azt, hogy, hogy ön mennyire érzi azt, hogy csak speciális személyzetet kell képezni a fogyatékkal élők helyzetéről, akik kapcsolatba kerülnek velünk? Sok kérdést tehetünk fel? Nyilván annyi kérdést uh, tehet fel, amennyit gondol, de időt kell hagyni a válaszokra. És az utolsó kérdésemet mondom, ami a fogyatékkal élők helyzetét illeti, az összes üzemeltetőnél az összes személyzetet képezni kell, hiszen nem lehet előre sose tudni azt, hogy ki kell, hogy kezelje a fogyatékkal élő helyzetét. Elnézést, hogy nem hagytam túl sok időt. Ki kezdi a válaszadást? Ha jól értettem, akkor a force majeure eh, vonatkozik a kérdés. A tanácsi üléseken nagyon sokat beszéltünk eh, erről, hónap elején volt a Luthera, és azt gondolom, hogy ez az egyetlen módja a megoldásoknak, a jelenlegi javaslat eh, nem megfelelő, a néhány centiméteres hót valaki meg tudja, de aki nem, tehát jelenlegi formájában volna érdemes megtartani a szabályozást. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Igen, a vasutak mindig is ö, teljesíthetnek jobban. Mindig jól finanszírozták a vasutat. Igen, bizonyos országok, országokban ez igaz, de nem az összes európai országra igaz. És jelentős a különbség az 15 és a 13 tagország között. A 13 tagországban rettenetes állapotban van az infrastruktúra, tehát alul kompenzáltak a PSO-kat, az új tagországokban ez pusztán 54%-os. Tehát ha azt várjuk, hogy a szolgáltatások minősége javuljon, akkor az érintett felek és a kompetens hatóságok eltökéltségére Nincs szükség van, és ebben a helyzetben javulhat az említett országokban a helyzet, amúgy nem. Monsieur Olszewski, vous répondez? Olszewski úr. Igen, köszönöm szépen. Amikor a fölített képzésről van szó, Mi a képzést főleg a biztonsági őrökre hegyeztük ki, hiszen ők segítik majd a fogyatékkal élő utasokat, az ő képzésük folyik, van egy call center is, <clears throat> de be lehet telefonálni, lehet segítséget kérni, legyen az az állomáson, vagy az utazás során, tehát ezt a szolgáltatást is nyújtjuk. és úgy tűnik, hogy ez működik. Anderson asszony parancsoljon. Még egy kérdésem van. Dán kolléga egyetérte azzal, hogy szükség van a nemzeti végrehajtó hatóság kompetenciájának erősítése. Nagyon fontosan fogyasztóknak a gyakorlatban, hogy megerősödjenek a jogaik, és sokkal több plusz segítségre van szükségük. Köszönöm. A szabályozók kompetenciájának erősítése jó elgondolás. Dániában ez a probléma nem létezik, ezen a jogalkotás biztosítja a szükséges eszközöket, tehát számunkra ez nem a probléma, de én értem a felvetést. Sajnos vége, nincs több idő, több kérdése. Rönöm Zuliul. Gyors leszek. Kidor um, az intézem a kérdésemet. Ön támogatja az egységes jegyet, és a késlekedéseket 30 percre szeretné csökkenteni. 5 perce van, de túlságosan gyorsan beszél a tolmácsok számára. A pingpong az mindig túl gyors. Akkor nulla, lenullázzuk az időt. Parancsoljon! Kidorul, köszönjük szépen az előadását. Ön az egységes jegyet támogatja, a fogyatékkal élők egységes hozzáférését, illetve az egyórás késések 30 percet történő csökkentését. Köszönöm szépen ezt a felvetést. Hangsúlyozta azt, a regionális vasúti szolgáltatásokra is ki kell ezt terjeszteni, ez nagyon fontos, hiszen nem lehet ebből a jogból kivenni a fogyasztókat. Milyen rendelkezéseket tart fontosnak ahhoz, hogy a helyi szolgáltatások igénybevevőjét megvédjük. Az utasok, európai utasok jogainak egységesítése megerősödik-e a konkurenciával, vagy sem? Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Nyilván a versenyhelyzet erősíti a jogokat, az utasok jogait. A konkurencia nem önmagában cél. Világos az, hogy a közlekedési szolgáltatások minőségének javulása fontos, hogy egy erőteljes jogi rendszerre támaszkodjon és hogy ez új fogyasztókat vonzon be. Ami a helyi szolgáltatásokat illeti, én itt különbséget tennék. A regionális és külvárosi vasúti szolgáltatások igénybevevőit külön kell választani a villamosok és a metrók használóitól. Nem tudom, hogy a londoni, berlin vagy párizsi régi metrókat hogyan tehetnénk hozzáférhetővé a fogyatékkal élők számára. Fontos, hogy a kompenzáció megjelenjen. Nagyon sokan bérlettel rendelkeznek, több száz euróba kerül egy ilyen bérlet, több ezer például Nagy-Britanniában, és ezek az utasok tényleg megfizetik a szolgáltatást, tehát meg kell őket védeni. Tehát fontos, hogy ezt nem szabad elfelejteni. Köszönöm, Kidor úr. Második kérdésem Lohman úrhoz. Pusztán négy um, tagország alkalmaz a 2007-es rendeletet, Úgyhogy ezt nem ezek egységesen, akkor ez hogyan működhet? Tehát nagyon fontos a szolgáltatások jó minősége. Itt lesznek -e 2024-ig derogációk. Hogyan érhetnénk el azt, hogy ez 2019-től lépjen derogációk nélkül hatályba? Köszönöm. Inkább a tagországokat érinti ez a kérdés. Mi nem védjük a derogációkat. Olyan esetekben beszélünk ezekről, amikor a feltételek vagy a járművek nem teszik lehetővé azt, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást kínáljunk. Nem arról van szó, hogy a tagországokat akadályoznánk meg abban, hogy megfelelő módon valósítsák meg a szabályozásokat. Ez akkor 2019-től kell ezeket érvényesíteni, alkalmazni. A dadasszonyhoz intézem a következő kérdésemet. Ön említette azt, hogy bizonyos európai országok hatékonyak, Az ön véleménye szerint hány, mennyi személyzetre van szükség az állomásokon? annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők és jogszolgáltatásban részesülhessenek. Tehát a volumen tekintetében erre várnék a választ. 15%-a a lakosságnak mi 40 millió szemét képviselünk, akik Európában fogyatékkal élnek. Van még egy kérdésem? Lehet még egy kérdésem? Smith úr. Szöntapasztalata alapján, ami a kés, késéseket illeti, vagy a törlést, hány uh, vasúti társaság garantálja ezen a téren az utasok jogait? Nagyon nehéz az utasokat uh, tájékoztatni az utazás elején arról, hogy mik a késekedés esetén alkalmazandó jogai, hiszen ha az elején minden rosszra felhívjuk a figyelmet, ami előfordulhat, akkor ez egy nem, nem egy jó szélzes értékesítési forma. Nagyon sok személyzet nem is ismeri az utasok jogait, hogy még az ő jogai. Nagyon sok a személyzet azonban kisegíti az utasokat, segít nekik, és azt gondolom, hogy ami a külön jegyeket illeti, ebben bízik a utas leginkább, ha folytatni szeretné az útját. De nem gondolom, hogy az utasok jogaihoz a személyzet tájékozottsága megfelelő alapot képezhetne. Köszönöm szépen, Smith úr, Mizsulé úr. Most a Rod úr kap szót. Parancsoljon 5 percben adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a panel jelenlétét. Sok kérdést szerettem volna feltenni, de Lohman úr más gondolatokat ébresztett bennem. Úgy tűnik, hogy önök nem gondolják azt, hogy mi a jegyértékesítésen keresztül kell, hogy hozzunk rendészeti intézkedéseket. Van egy példám az elmúlt hónapból, amikor ez a parlament Strasbourgba utazott, én Neumünsterben Németországban vásároltam meg a jegyet Strasbourgba, ez egy oda-vissza jegy volt. Sajnos, amikor hazafelé tartottam, lekéstem a Strasbourgba Németországba tartó vonatot. Elmentem a pályaudvarra, és arra kértem őket, hogy a TTV jegyünk, jegyemet változtassák meg, amely Kászolében szólt volna, azt mondták, hogy nem tudunk mit kezdeni az elnégyével, hiszen a nagy Münsterben vásárolta meg a jegyét Németországban. Nekem ugye, foglalásra van szükségem a következő TGV-re. Én felszettem a következő TGV vonatra, és bírságot kellett, hogy figy- fizessek. Csának ezt jól működő rendszernek értékelik el. Jól finanszírozott állami tulajdonú vasúti társaságokról van szó. Köszönöm. Hát elmondtam korábban, hogy mindig van javítani való, és amit ön említett, az is részét kell, hogy képezze a személyzet képzésének. És elkési, lekésével kell a kapcsolatát, a következő vonatot, akkor el kell tudjon szállni másikra fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy igénybe vegyék késés esetén a következő vonatot. Ha külön veszik meg a jegyet, ez az ön esetében nem így volt, hogyha külön veszik a jegyüket, akkor nem várhatják azt, hogy teljes mértékű garancia él, kivéve létezik egy kereskedelmi megállapodás arról, hogy mik a jogai az utasnak késés esetén. Köszönöm. Áttérek a következő kérdésemre, hadd asszonyhoz intézem ezt a kérdést. Milyen messze kéne, hogy menjünk a fogyatékkal élők helyzete kapcsán, és szeretném azt, hogyha válaszolna egy nagyon fontos kérdésemre. Lehet, hogy nem ért egyet azzal, hogy felmerül a delimitáció kérdése, ezt tisztáznunk kell. Ha azt szeretnénk, hogy a személyzet magasabb szintű egészségügyi képzésben vegyen részt. Ezt hogy oldjuk meg? Nem gondolom, hogy itt magas szintű egészségügyi képzésről van szó. Arról is szó van, hogy könnyen ugyanazon a szinten vehesse igénybe a vasúti szolgáltatást vonatról amikor csak akar. Én kénytelen vagyok egy konferenciáról a munkámból uh, hamarabb távozni. És elképzelhető az, hogy nem szállhatok fel egy korábbi vagy későbbi vonatra, limitáltak a lehetőségeim. gyakran nem tudják a fogyatékkal élők számára kitenni a, a, a rámpát, és gyakran nincsen szükség magas képzettségre ahhoz, hogy valaki ellesse ezeket a feladatokat. Egy alapvető képzésről van szó, és bárki, aki ott sétál az állomáson, segíthet. Ha az én asszisztensem ebben tud segíteni, akkor valószínűleg erre mások is képesek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rarő. Kramer úr következik. Öt perce van. Messmannen Lochmann. Lochmann úr. 67% az utasoknak through ticketinget akar, és ön ezt eh, nem kötelező érvényűen vezette be, vagy vezették be, ez ellen tiltakoznak. Miért? Mi ennek az oka? <laughs> it's I believe that I already explained that it's... Azt hiszem, azt már elmagyaráztam. Itt nem arról van szó, hogy az elvet ellenezzük, hanem mi magát ezt a kötelezettséget nem szeretnénk egyetlen egy közlekedési ágazatra rátenni amit miközben ezt lehetne akár a busztársaságok, vagy a légi társaságokra is, a légi társaságok számára is előírni. Tehát ne csak a vasúti közlekedési ágazatban. Ugye van, van a busz közlekedésben is hasonló szinonima, hasonló szolgáltatás. Nyilván a vasúthoz szeretnénk mozdani az utasokat, de nem kellene mindenki számára ezt előírni. Jó, Hát küzdünk akkor azért, hogy ez majd kötelezővé váljon. Azért megfogadjuk az ön által elmondottakat. Jó, rendben van. A következő kérdésem Smith úrhoz, hogyha lenne kötelező ilyen kötelezettség, akkor az ön véleménye szerint Nőne az utasok száma, vagy csökkenne, mit gondol? Szerintem két hatást érne el ez a kötelezettség. Vannak az utas, azok az utasok, akiket ez aggaszt komolyan. Lehet, hogy nőne az eladások száma, de lehet, hogy lennének olyan utasok, akiket csak ez csak akkor érdekelne, érdekelne hogyha elutaznak Kölnbe, és ott mondjuk 500 eurót ki kell fizetniük, mert lekésték a csatlakozást. És akkor lehet, hogy ezek az utasok soha többet nem utaznak vonattal ha a vonatot akarjuk népszerűsíteni, akkor muszáj cselekednünk, és itt a légiközlekedésre hadd utaljak. Elmondták nekem, hogy Belgiumban több vasútállomás van, mint a világon az összes nemzetközi repülőtér. Hogyha Prágából utazom, akkor van egy olyan légitársaság, ha Prágába utazom, akkor van egy légitársaság, amely közvetlenül innen Prágába repít engem, de ha vonattal akarok menni, akkor három társasággal megyek, át kell szállnom itt, át kell szállnom ott. Sokkal nagyobb lenne a lehetőség egy hatalmasabb hálózatom, mint a légiközlekedésben, és mégsem valósul meg a közvetlen utazást. Tehát, hogyha mi azt ösztönözzük, hogy a külön szolgáltatás nyújtók külön szolgáltatásokat külön hálózatokon nyújtsanak, akkor ez nem működik. Nem is kellene akár egységes egy through ticket, hogyha lehetne, ha megoldható lenne, hogy egyszeri tranzakció lenne a jegyvásárlás, és hogy ne kerüljön ez plusz pénzbe, és ehhez a megfelelő jogokat lehessen érvényesíteni, tehát senki ne ragadhasson egyik átszállási ponton sem. Szerintem az utasok szempontjából ez ugyanolyan jó lenne, mint hogyha ez a True Ticket megvalósulna. Köszönöm. A Viszmajor és az utasok szövetségei a utasok ról a biztos adatokat sorolt, 15 éves időszakra, országokra lepontva, 1,3 millió utast fogalmazott meg általánosságban, akik használnák a szolgáltatásokat. Miért, könyv, miért ragaszkodnak ehhez a viszmajorhoz? Ez a légitársaságok esetében is egy nagyon olcsó kifogás, amit alkalmaznak, hogy ne kelljen kártéríteni. Yeah, <laughs> but do I have to answer on this? Kérdés, hogy van-e időm válaszolni? Hát, amikor megnéztük a költségeket, nem is tudom, hogy hogy válaszoljak, nagyon bonyolult, de megpróbálom, bocsánat. Tehát azt gondolom, hogy a viszmajor az egy olyan kérdés, ahol a jelenlegi szabályozás szerintem jó. Nem pontosan értettem a kérdést, vagy mit, mit szeretne elérni. A bizottság is szkeptikus, hogyha nagyon éles a megfogalmazás, nem tudják azt, hogy a bíróságon ezt keresztül lehet vinni. Másfél év után már nem foglalkoznak vele, hosszú ideig tartanak a perek, de ez nem lehet a perspektíva. Mi nyomást szeretnénk gyakorolni, hogy pontosak legyenek a vonatok. Én annak örülnék, hogy ennek alkalmazása sose kerülni a sor, akkor mindig pontosak lennének a vonatok. Ich denke, das, was, was Sie letztes sagen, sind wir teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön az imént mondott. Ezt szeretnénk mi is. Ha Japán nézzük, ahogy ön említette, akkor ott, hogyha késik ott egy vonat, akkor azonnal megjelenik ez az újságban, és hogyha itt Európában ezt megtennénk, akkor Európában egy nagyon vastag újság születne ebből. Ez nagy különbség. Én gyakran jártam Japánban, és azt hangzott el, hogy Japán esete speciális, és ott a kultúra egészen más, a, az ügyfél a legfontosabb. elképzelhető az is, olyan szolgáltatást biztosítok, ah. és hogyha ez átmegy egy eh, láncon keresztül, hogy minden szereplő jól végzi a szolgáltatás magas szinten, akkor ez pozitív. Euh, de Köszönöm szépen, az az első kérdéskör végét jelenti. Most kezdődik a második kör, és mivel most olyan képviselők következnek, akik nem állnék előadók, az idő csökken, kettő perc áll rendelkezésükre azért, mert sokan is vannak, és korúrral kezdjük, parancsoljon két percre. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Van egy provokatív eh, kérdésem az Európai Bizottsághoz. A rendelet átdolgozása nem túlságosan rövidre Bizonyos ideje beszéltünk az integrált kiállításról, a multimodális utazásról, tehát van-e értelme annak, hogy az utasok jogait az egyes ágazatokban külön-külön átdolgozzuk, vagy pedig a multimodális utazásra próbáljuk meg kidolgozni megfelelő utas jogokat? Allez, la commission, on vous invite dans le débat. La... Na, a bizottság, tessék, válaszolhatnak. Tisztelt képviselő, igen. Többször beszéltünk a multimodális utas jogokról, és egy javaslatot már készítettünk erre vonatkozóan a légutasok jogaival kapcsolatban. Az jogalkotási folyamatban a tanács részéről nem került tovább vitelre, Viszont most elkészítettünk egy tanulmányt arról, hogy az üzleti modellek mennyire léteznek már ezen a téren, és az utasok jogait a multimodális kontextusban eh, mennyire lehet bevasalni. Ezt a tanulmányt figyelmen kísérjük, és arra számítunk, hogy 2018 eh, második felében meg lesznek az eredmények, és ezután ez alapját képezheti majd a további döntéseinknek. Ami a delegált jogi aktusokat illeti, a multimodális utazások esetében ezt is elkészítettük, szeptemberben került ez kiadás az elmúlt évben. Hát először létre kell hozni annak a, az alapját, hogy az adatokat megfelelően lehessen kicserélni. És utána lehet a multimodális uh, utazást tervezőt alkalmazni, viszont ez inkább az információs jogokat érinti. Ezt különböző szempontokból kell megközelíteni, most ezen vagyunk, A digitalizáció egyre inkább terjedőben van, tehát ez a probléma annál is inkább többször fel fog vetődni. Köszönöm szépen! Most akkor Riké úr következik két perce. Köszönöm, elnök asszony. Az első kérdésem Lokman úrhoz szól. Sokat beszéltünk erről az egy, egyszeri jegyről, az egységes jegyről, és emögött több probléma húzódik meg a szolgáltatók kommunikációja, a jegyárak, a menetrendek kívülről ezt nem feltétlen lehet ugyanúgy kezelni, mint például a légiközlekedésben, és az ügyfelek nem tudják összehasonlítani az egyes útszakaszokra vonatkozó árakat. Nem tudom, hogy mit gondol, lehet-e javítani ezen a helyzeten választ várjuk. Nem vagyok biztos benne, hogy megértettem-e a kérdését. Ön arra utalt, hogy ö, esetleg harmonizáljuk a tarifákat a társaságok között. Hát, ha erre gondolt, akkor nem lesz ez olyan könnyű, mert nyilván a kereskedelmi ö, helyzet olyan, hogy a cégek határozzák meg az áraikat. Ha félreértettem, akkor elnézést kérek. A kérdés az az, hogy el tudja képzelni, hogy kötelezővé tegyük a szolgáltatók részére a kommunikációt a szolgáltatásaikról és áraikról, ugyanúgy, mint a légitársaságok esetében, hogy legyenek ilyen ár összehasonlítók az egyes útszakaszokra, és a, az utasok össze tudják hasonlítani a különböző cégek szolgáltatásait. Ez a kérdés. Válasz. Hát ez van érvényben az úgynevezett full service modell, tehát a teljes szolgáltatás modell. Most a, az árak és útszakaszok kommunikációjára vonatkozóan van lehetőség, és akkor az a jegy eladók alkalmazzák ezt, tehát ez lehetővé lesz, de nyilván a rendeletnek meg kell felelni, és a kereskedelmi megállapodásoktól fog függni, amelyet a résztvevő cégek kötnek. Tehát lesz lehetőség erre, akkor, hogyha az adott cégek részt vesznek ebben. Riké úr, van egy második kérdésem is Kidor úrnak. Ugye a külvárosi közlekedést is, vasúti közlekedést is említették, az interurbán, sőt még a regionális közlekedést is, ugye erre nem, hasz, nem vonatkozott korábban a, a rendelet, de sokszor azt mondják, hogy ó, hát ez nagyon kicsi, nem túl jelentősek ezek a jegyek, 3-5, maximum 10 euró kártérítést kaphatnak az utasok ilyen kis szakaszokon. Érdekelne, hogy mit gondol erről, mondjuk ha lenne egy ilyen hitelszámla utasonként, mint ahogy a légitársaságok utasai is gyűjthetik a kilométereiket, lehetne ilyen a vasúti közlekedésbe is, hogy szépen nyilván a két euró, három eurós kártérítést nem fogják kérni az utasok, nem fognak sorba állni emiatt, viszont ha lehetne egy ilyen utazói hitel számlát, megteremteni, akkor erre gyűjthetnék a kreditjeiket. Válasz, hát ez egy érdekes ötlet. Persze ugye attól függ, hogy a végrehajtás milyen lenne, és ismerni kell azt is, hogy hogyan tudnák ezt a vállalkozások a gyakorlatban megvalósítani nemzeti szinten is már eleve a különböző vasútársaságok között harmonizációt kellene végrehajtani. Ugye most is több ilyen társaság van, és ez egyre inkább így lesz. És hát számomra a városi közlekedés az tényleg egy olyan, hogy a, elég a, viszonylag alacsonyak a vasúti jegyárak, tehát ez a kártérítés inkább a bérleteseket érinteni, akiknek mondjuk havi vagy éves bérlete van, és hogy mondjuk az esedékes késések, a lehetséges késésekkel kapcsolatos kártérítést össze lehessen gyűjteni egy ilyen hitelszemlán. Érdekes ötlet, talán megfontolandó. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Két percre adom meg a szót a következő kérdésre. Két konkrét kérdésem van. egységes standardok kialakítása az egyes közlekedési módozatokban, annélkül, hogy elfeledkeznének az egyes módozatok specifikus tulajdonságairól. Hát, a harmonizáció az rendben van, de ezekre tekintettel kell lenni. Lohman úrat kérdezem először, a bizottság javaslat ebbe az irányba mutat-e előnyt lát -e a nem fair helyzettel szemben? Köszönöm. Azt mondanám elviekben, hogy igen, igen, a javaslat az jó irányba megy, megpróbálják a közlekedési módozatok közötti különbségeket megszüntetni. Egy picit messzebb is lehetett volna menni persze, hasonló elveket megállapítani a közlekedési szolgáltatások esetében, tehát valamennyi közlekedési módon, de azért az utasok jogainak a felülvizsgálata és az ezen a jogszabály változtatása az az összes közlekedési módozatban meg kell, hogy valósuljon egyszerre, mert különben nincs értelme. A lengyel szakértőtől kérdezném, hogy mi a véleménye a különböző standardok, különböző minőség valósul meg az egyes tagállamokban, és nem gondolja -e, anélkül, hogy túlságosan messze mennénk, hogyan lehetne ezt a kiegyensúlyozást megvalósítani az európai jogszabályokban. Ugye az lenne a cél, hogy minden tagállamra vonatkozzon, ez 20, mind a 27 tagállamra a későbbiekben. Ha egyensúlyt akarunk teremteni, akkor inkább versenyszempontból kell egyensúlyt teremteni az egyes közlekedési módok között. Tehát ha a vasúti piacra megállapítunk szabályokat, akkor az átláthatóság érdekében, és nyilván az esélyegyenlőség érdekében a közúti közlekedés és a légi közlekedés, illetve a tengeri közlekedés területén is hasonló módon kell szabályozást bevezetni azért, hogy meglegyenek ugyanazok a kötelezettségek, és ugyanolyan módon megvalósuljanak az utasjogok. Tehát ez lenne a válaszom. Nem tudom, hogy ez elégséges válasz-e önnek. Ha így elégséges, akkor itt abba hagyom. Köszönöm, még egy utolsó kérdés, hogyha megengedik. A utasok szövetségének a képviselőjéhez intézném a kérdésevet. Említette az információval kapcsolatban azt, hogy nem áll elegendő rendelkezésre informa- elegendő információ az utasok számára, de még ahhoz sem, hogy esetleg bíróság elé tudjanak vinni egy-egy társaságot, vagy hogy ö, ö, panaszkodjanak. Ki, kinek címezte a kérdését? A Kidor úr volt a címzett, ezt sikerült közben kideríteni. Kidor úr ébresztő a FNOT képviseletében. Nem, nem, nem, hagyom európai kollégámat, hogy válaszoljon először, és utána válaszolnék én, jó? Jó, de akkor haladjanak, haladjanak. Is the question what that, uh... Nos, a kártérítés tehát. Hogyan tudjuk ezt elérni? Szerintem elég megfelelő a jelenlegi szabályozás, vagy lehet, hogy nem jól értettem a kérdését. Az utasok panaszaival kapcsolatban a végrehajtásért felelős testületek nem igazán biztosítják azt, hogy az utasok a jogaikkal kért csíkra szállhassanak, ezeket érvényesíthessék. Attól tartok, hogy lejárt az időnk, és akkor jó, még, még kettő percet tudok adni. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Nagyon sok jó szándékú javaslatról hallottunk ma, hogy hogyan lehetne a az utasok jogait javítani, a fogyatékossággal élő utasok helyzetét hogyan lehetne javítani, kötelezettségeket megvalósítani az információ nyújtásról és így tovább, de nekem van egy aggályom, amit szerettem volna felvetni. Körülbelül egy évvel ezelőtt hasonlóan kérdéseket tettem fel a késés kapcsolatos mérési módszerekről. És az eredményeket látva én igazából nem látom, hogy hogyan lehetne egységesen megvédeni az európai utasok jogait, már abban az esetben, amikor nem használnak egységes mérési módszert mondhatnék példákat. Vannak olyan országok, ahol három perces a szabály, vannak, ahol tíz perces szabály van érvényben, vannak olyan országok, ahol csak a végső, tehát a célállomáson mérik a késést, vannak, ahol a köztes pontokon is, vannak, ahol az átlagos kérdést veszik figyelem, késést veszik figyelembe, az utasok számára leosztva, tehát ezek az eredmények a vonatok pontosságát illetően nem összevethetők egymással. Én nagyon örülök, hogy kezdeményezések vannak azzal kapcsolatban, hogy az utasokat jobban tájékoztassák, a késésekről és egyebekről. Az én hazámban például háromszor kell naponta tájékoztatást nyújtani az utasoknak a késésekről és egyebekről, de nincsen összevethető rendszerünk, és mondjuk hasznos lenne ez az utasoknak, mert akkor össze tudnák vetni az egyes szolgáltatókat, és azt is tudnák, hogy egy adott helyzetben milyen jogaik vannak. Tehát a késések a vonatok pontosságának mérésére vonatkozó rendszerekről szeretnék talán választ kapni Smith úrtól, vagy Kidor úrtól. Hát azt hiszem, ez így elég általános. Konkrétan kérdezem, hogy kinek címzi a kérdését. Smulders úrnak. Én azt gondolom, hogy igen, a pontosság az tényleg az egyik legfontosabb szempont, és Belgiumban is egyébként az infrabelt sikerült rászorítani arra, hogy jobb szolgáltatást nyújtson, mert nem felelt ez meg a várakozásainknak a hétköznapokban. Holnap fogunk leülni velük egyébként részletes eszmecserére. De európai szinten is ugye fontos erről beszélni, mindig fölmerül ez, a szervezeteinken belül is, hogy minden tagállamnak megvannak a maga saját szabályai és a maga mérési módszerei. Jó lenne szerintem, hogyha így vagy úgy, de azért valaki mégiscsak, vagy akár a bizottság fel, szabályokat állítana fel a mérésre vonatkozóan. Az SNCB-vel az, és a SNCB-vel és az infrabel folytatott tárgyalásokon is felmerültek ezek a mérési módszerek, sikerült feltárnunk ezeket, de a, a maguk a társaságok nem voltak túl nyitottak, tehát nekünk került plusz munkába, időbe, energiába, hogy ö, megértsük ezeket a mérési módszereket. A, ráadásul, ha különböző módszerek vannak, még nehezebb összehasonlítani az egyes társaságokat egymással. A társaságokat rá kellene szorítani arra is, hogy az utasok felé elmagyarázzák, hogy mit tesznek. Merci, monsieur Wim van de Kamp. Wim. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Ami számomra szembeszökő itt a, a vitában, hogy mintha megfeledkeznénk arról, hogy az európai vasúti társaságok a legerősebben támogatott gazdálkodó szervezetek. Tehát amit Lokman úr mond, hogy nem lehet a közúttal összehasonlítani őket, ez nem egészen helytálló, hiszen a közúttal igenis összevethetők a tekintetben, hogy több támogatást kapnak. Ami a jegykezelési, jegyváltási rendszert illeti, a digitalizáció hatékonyabbá kéne tegye az együttműködést európai szinten. Szerintem erre megvan a lehetőség, és kikényszeríthető vele a fokozott együttműködés. Valóban nagyon gyenge a határon átnyúló együttműködés. A lengyel vendégünktől szeretném kérdezni a következőt. Csalódtam azon által mondottakban, hiszen hogyha a beruházások és az utasok között kell választani, jól értem a szavait, hogy ön azt mondja, hogy legyen a beruházók érdek az előtérben? Elnök? Talán Olsiszki úrhoz szól a kérdés. Olsiszki úr? Akkor ez nem volt, ez nem volt kérdés. Nos, válaszolhatok éppen. Meg tudok válaszolni arra, hogy én az utasokat vagy a beruházókat támogatom-e. A lengyel államvasutak, a PKP óriási beruházásokat hajt végre, állomásokat korszerűsít. A cél, hogy a legkorszerűbb lehetőségeket vehessék igénybe a mozgáskorlátozottak. Például az akadálymentesítés építészeti átalakításokat jelent, és a gördülállományt is korszerűsítjük. A cél, hogy könnyebben bejuthassanak a szerelvényekbe az EU rendelkezései szerint az utasok. Elnök, köszönöm szépen. A Dillő Robert képviselő nincs itt? A kérdésem Lochman úrhoz szólt. Eh, én azt hittem, hogy, Lé, hogy Lochman úrtól kérdezi. Akkor ön volt az egyetlen, aki így gondolta. Én hallottam az észrevételt, mert műfajlag olyan volt, mint az előző. Tehát a jegyváltásra eh, utalt, ugye? Lokman úr nagyon is jól értette az én kérdésemet. És szeretnénk a világos választ is hallani tőle. Rendben, én nem hallottam. Lehet, hogy ő igen, de én nem. Lakman úr valóban megértette a kérdést, és nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy a vasútak a legerősebben támogatott terület, hiszen a költségeket is figyelembe kell venni. Az infrastruktúra üzemeltetése nagyon sokba kerül, illetve a pályaoldali költségek nagyon magasak, de a lényegre térve valóban kikényszeríthetjük az egységes jegyet az intézkedéseinkkel az illetékes hatóságok ezt el tudják érni, viszont azt nem tudjuk kikényszeríteni, hogy ahol a szerződések alapján nem jár kártérítés, ott járjon, ezt a hatóságok sem tudják elintézni. Az észszerű költségszinteket kell itt megteremteni, ez két teljesen különböző piaci szegmens. Ja, merci. Elnök, rendben, köszönöm. Árnotú asszonynak adom meg a szót, tessék. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Minden hozzászólónak köszönöm a gondolataikat. Gazó úr helyettesét szeretném megszólítani, nem értettem a nevét, elnézést kérek, de a kérdésem önhöz szól. Az utasjogokról sokat hallottam öntől, de a vasúti biztonság garanciáiról kevesebbet szólt. Korrekt pontos, tiszta vasúti szolgáltatást várnak a tagállamok utazói. És a rentábilis szolgáltatások szempontja is persze fontos, ezt Brüsszelből lehet esetleg biztosítani, és Eközben az utasokat különböző inzultusok érik. Egy tavalyi tanulmány alapján Franciaországban több mint 40%-a megkérdezettnek nem érezte biztonságban magát a vasúti közszolgáltatásban. 37 százaléka erőszaktól félt, 39 a nőknek nemi erőszaktól tartott a pályaudvarokon, illetve a szerelményekben. Tehát én ezt rendkívül aggasztónak találom. És 56 kontra 26 százalék volt a nők, illetve férfi válaszadóknak az aránya a különböző aggodalmak és félelmek megnevezésében. Úgyhogy a kérdésem, hogy valós problémának tűnik a vasúti közlekedésben, és különösen Franciaországban az előbb említett kérdéskör. Hogyan lehet ezt orvosolni ön szerint, illetve a bizottság ebben az agasztó témakörben hogyan szeretne előrelépni? Megadom a szót, kérem válaszolni. Nos, eh, kemény szavakat hallhattunk. Az üzembiztonság, illetve az utasok eh, biztonsága olyan értelemben mindenképpen magas, hogy nagyon kevés a baleset arányosan a többi közlekedési módushoz képest. Amit a személyi biztonságot eh, illeti, a Franciaországban továbbra is azt mondhatjuk, hogy a többi eh, szállító üzemmóddal összevetve a francia vasútak igenis biztonságosak. Például minden második nő számolt be különböző erőszakról vagy egyéb veszélyekről, úgy általában a közösségi szolgáltatások használata közben, és nem kifejezetten a, a vasúton. Tehát létezik a probléma, de hogy a közlekedés biztonságát hogyan lehetne fokozni, a szolgáltatók, illetve a közféra erőfeszítései kiemelendők, és például a rendészeti feladatok nagyon fontosak, tehát nyilván a rendőröket nem lehet helyettesíteni. Szenyelová asszony következik két percre. Köszönjük a kérdést és a választ. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Arról szeretnék szólni, hogy a fogyatékossággal élő utasok jogai hogyan érvényesülnek. Itt az Intergroupban éppen erről lesz szó, jövő szerdán, illetve szerdán 13 óra 30-kor mindenkit szeretettel várunk, ami Lochman úr szavait illeti. Nagy a különbség a szolgáltatások előre megrendelhetőséget tekintetében a különböző tagállamokban. nagy Hadettól a spanyol helyzetről, illetve aztán a cseh helyzetről is hallhattunk, és nagyok az eltérések. Itt szervezés, illetve a rendszerekkel kapcsolatban is felmerülnek különböző problémák, és az akarat is, mint hogyha hiányozna. A különbözőségek főleg annak tudhatók be, hogy nem azonos szolgáltatásokról beszélünk a felsorolt országokban, ahol nagyon sűrű a forgalom, illetve a szolgáltatások hálózatot másképpen szolgáltatnak, mint amikor viszonylag alacsony szintű a szolgáltatás, illetve kevés az állomáson a kiszolgáló személyzet, és így tovább. És soha nem ellenzem, hogy továbbfejlesszük a mozgáskorlátozott utasok jogainak a kiterjesztését, például az előre bejelentési kötelezettség, illetve az átfutási idő, értesítési határidőknek a kérdése. Ez egy ilyen terület, amit végig kell gondolni, hiszen nem ugyanaz, hogy egy utas mindenféle asszisztencia nélkül tud utazni, vagy pedig segítségre szorul. Nos, Hadad asszonytól is szeretném megkérdezni, hogy kíván-e reagálni a szavaimra. Azt hiszem, hogy jó indulat kérdése is. Ez az esetek nagy többségében, mert többnyire ott van a lehetőség, megvannak a erre szolgáló rendszerek, felszerelések, csak alkalmazni kellene őket a közösségi közlekedésben, úgy, mint ahogy más országokban amikor a képzési igényekről beszélnek, és hogy nincs képzési lehetőség, vagy azt mondják, hogy ez nem a mi feladatunk, ez valaki másnak a dolga. Nos, szerintem egyszerűen csak tudatosítani kell, hogy minden állampolgár azonos bánásmódot érdemel akkor is, hogyha mozgás korlátozott. Hiszen ott vannak a berendezések, csak használni kell őket. Elnök, köszönöm szépen, Háved asszony. Anderson asszony az utolsó hozzászóló két percre. Köszönöm, hogy óraszót kapok. A szocialisták viszik ezt a jelentést a Tramban, és én a belső piac illetve fogyasztóvédelmi szakbizottságban árnyék előadója vagyok ennek a témának, és jogi kérdést szeretnék feltenni az Európai Bizottságnak. Nem arról van szó, hogy a 7-es, illetve 12-es cikket a szerződésből alkalmazni kellene, megfelelő fogyasztóvédelmet biztosítani ezen intézkedés keretében? mégpedig magas színvonalon. Ami az alternatív vitarendezést illeti, nem értenek-e egyet azzal, hogy a szolgáltatótól meg kell követelni, hogy az alternatív vitarendezés eredményét tartsa tiszteletben, anélkül, hogy sértené az utasok ezen túlmenő jogait. Hogyha nem köteles a szolgáltató elfogadni a vitarendezés eredményét, akkor nem nagyon lesz előrelépés a fogyasztói jogok érvényesülése terén. A bizottságot kérem, hogy válaszoljon, megadom a szót. Köszönöm szépen. Valóban igyekszünk előrelépni. Az alternatív vitarendezés, illetve online vitarendezés ennek az eszköze, de egyelőre nem terveztük kötelezővé tenni úgy, ahogy ön ezt javasolta. Például azt tapasztaltuk, hogy vannak bizonyos fejlemények, elmozdulások az alternatív vitarendező testületek munkájában. Fokozzák az együttműködést egymás között az utazási témakörökben. És arról is egyeztetünk, hogy ezek az új alternatív, illetve egyéb vitarendezési lehetőségek és a, ezeknek az eredményei a nemzeti hatóságok irányítása alá kerüljenek, és ez biztosítaná az egységes feltételeket a már kialakult rendszerek mellett. És tudunk ajánlásokat tenni ezek alkalmazására, az eredmények elfogadására, de ennek még friss eszközről lévén szó, még nincs meg a háttere. És az irányelveket még be kell vezetni a gyakorlatban az alternatív vitarendezések eh, terén, és a, az igazságügyi főigazgatóság ennek vizsgálja a lehetőségét, de a fogyasztóvédelmi jogszabályokkal szintén ez a főigazgatóság eh, dolgozik, és nem látjuk még a munkának a következtetéseit. Biztosíthatom önt, hogy a gyakorlatban igyekszünk érvényt szerezni az előírásoknak, és Másról szólva, a fogyasztóvédelmi központokról szóló előírások szintén korszerűsödtek, és most már nem csak a légiutasokkal foglalkoznak a rendelkezések, hanem minden utasnak a jogaira elkezdtek kiterjedni. Itt a buszokat, a vasutat, illetve a tengeri hajózást is ide érthetjük. Ez egy jövőbeni lépést igényel majd, de azt gondoltuk, hogy jelen pillanatban a keretekhez alkalmazkodva igyekszünk az új lehetőségeket lassan, fokozatosan bevezetni. Köszönöm szépen, Kotersz asszony! Most pedig Ertug kollégának szeretném megadni a szót, hogy zárja a vitát, vagy Andersen asszony, öné a szó. Kérem, hogy fáradjon vissza a helyére. Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy sokat segít ez a válasz, de nem értek vele egyet. Tehát folyamatosan hatékonyabbá kellene válni. Már vége a vitának, tehát most arra kértem, hogy az előadó nevében zárja le a vitát. Nos, azt gondolom, hogy rendkívül hasznos eszmecserét bonyolítottunk le a kérdésekkel, válaszokkal. Köszönöm szépen mindenkinek a felvetéseket, illetve a válaszokat. Ami a fogyatékossággal élők jogait illeti, szakbizottságként nekünk nagyon komolyan kell ezeket vennünk, különösen az akadálymentességi e, irányel fényében. És az előadók, árnyék előadók nevében megígérhetem, hogy ezt meg is fogjuk tenni. Ami a vasúti szolgáltatókat illeti, Vimmel egyetértve azt mondhatom, hogy nagy csalódást kelt a teljesítményük, és azt gondolom, hogy üzleti érdekükben is áll. Az egész ágazat, a vasút érdeke, hogy bízzanak az utasok benne, és utazzanak vonattal. Hiszen arra törekszünk, hogy a közutak helyett a vasutat használjuk, de csőlátással nem érjük el ezt a célt az utasjogi rendelkezések és a többi szakpolitika célja pontosan ez, hogy a vasútra tereljünk minél több forgalmat. Ezzel zárnám. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Anderson asszony, köszönöm szépen, és a szakértőknek is köszönöm szépen a szakértő gondolatokat, és igazából ez csak a kezdő lépése volt ennek a közös munkának, úgyhogy lesz még több további eszmecsere, illetve vita természetesen. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és szívesen látjuk Önöket a közlekedés bizottságban. Tapsoljuk meg a résztvevőinket, és a balomon ülő bölcs ifjút is tapsoljuk meg, aki rendkívül intelligensen vett részt ebben az eszmecserében. Remélem, hogy alaposan megismered az Európai Parlamentet, most a TRAN szakbizottság alelnöki helyét foglalhattad el az utóbbi percekben, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, és most pedig folytatjuk a svájci szempontok meghallgatásával a, az eszmecserénket. Úgyhogy kérem az illetékest, hogy foglalja el a helyét itt mellettem. Ah, ah bientôt. See you soon. OK Great. C'était...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 A svájci delegációt kérem, hogy jöjjön ide és csatlakozzon hozzánk az elnökségi asztalnak. Right. Right.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 nagy megtiszteltetés, illetve aki beszélgetni szeretne, kérem, hogy ezt kint tegye meg. Köszönöm szépen. Folytatjuk tehát az eszmecserénket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a nagykövet úr, Rüsé úr itt van körünkben. Köszönöm szépen, hogy eljött, és megvilágítja számunkra a svájci közlekedés helyzetét, illetve jövőképét. Valamint Péter Flüglisztálert is szeretettel köszöntöm, aki a Szövetségi Közlekedési Hivatal igazgatója, és arról fog beszélni, hogy a közlekedési mód váltása hogyan történik Svájcban. És örömmel várjuk a szavait, gondolatait, és aztán szeretnénk eszmecserét tartani önökkel. Én sajnos nem tudok végig itt maradni. Riké első alelnökünk, Riké úr veszi majd át a szerepemet, de remélem, hogy hamarosan találkozunk, sőt, biztos is vagyok ebben. Úgyhogy minden további nélkül át is adom önnek 10 percre a szót a közlekedési mód átalakulásáról Svájcban. Madame la Présidente, merci beaucoup pour cet Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, a bevezető szavakat. Szeretnék tehát a svájci helyzetről beszámolni önöknek, és az időkeretet is igyekszem nem túllépni. Nos, angolul szeretném megtartani a helyzet ismertetőmet. Ez Svájcnak a harmadik hivatalos nyelve, hogy így fogalmazzak. Nos, a közlekedési politikánk már régóta arról szól, hogy a közútról záró forgalmat a vasútra tereljük át a környezetvédelem érdekében. És ez természetesen az európai szakpolitikák eh, része is, eh, ezeket igyekszünk szem előtt tartani Svájcban. A közlekedési mód váltása keretében három intézkedést vezettünk be, és alkalmazunk már évek óta. Először is az új infrastruktúra, építésekor vesszük ezt figyelembe, aztán a vasút liberalizációja során 1999-től kezdve érvényesült ez Svájcban, és aztán a nehéz gépjárművekre kivetett külön díjat szeretném eszközként megemlíteni, ami a közlekedési mód váltását elősegíti. Az infrastruktúráról szólva tavaly megnyílt a Gotthard hágó alagútja, és a közlekedés politikán központi elemez, ez, sőt a világ leghosszabb alagútja. 2020-ban, amikor kialakul a harmadik, illetve elkészül a harmadik alagút, és teljesé válik az összekötetés, akkor eh, Svájc és Holland, Hollandia között semmi különbség nem lesz. A 750 méteres teherszerelvények, illetve 1600 tonnás terhelés, ETCS rendszer, biztosítási eh, rendszer szolgálja majd a vasutak működését, és ez lehetővé teszi a vasút és a teherszállítás hatékony üzemét. De nem elég csak infrastruktúrát építeni. Szükséges a különböző adók, illetékek révén is elősegíteni a fejlődést, és a nehéz tehergépjárművekre 2001-ben kivetettük a külön adónkat, fizessen a szennyező elven, tehát a nehéz gépjárművek, amelyek árukat szállítanak, meg hogy fizessék a különbséget, a költségkülönbözetet, ami 3,5 tonnától érvényesül, és a maximális tömeg, illetve távolság és az emissziós kategória alapján. Ez egy fogyasztóra átterhelt illeték, tehát végül is a fogyasztó fizeti meg, és 1,45 milliárd a bevétel ebből, és 75 százalékát svájci kamionok fizetik. Tehát háromnegyedét a Svájcban közlekedő kamionok, tehergépjárművek fizetik, és egy negyedét fizetik a tranzit e, forgalomban résztvevők. És kétharmad a szövetségi része ennek a nagy közlekedési e, infrastruktúra projekteket finanszírozunk ebből, mint a Gotthard alagutat. Egyharmadat pedig a kantonok kapják, a közúti közlekedésnek az egyéb módon nem fedezett többletköltségeit fedezve. Itt látják a díjszabást példaként. Három kategóriánk van, a legjobb emissziós kategória Euró 6-os előres teljesítő gépjárművekre, ami 30%-kal alacsonyabb díjat jelent az első kategóriához képest. És látják, hogy ezt a kilométerrel kell beszorozni, illetve a tömeggel. Tehát ebből jön ki a végső díj a szárazföldi szállítási megállapodás keretében az Európai Unióval 325 eh, frankban maximalizáltuk ezt az illetéket. Eh, a svájci jogszabályok a külső, illetve externália költségeket is maximalizálták lenne lehetőség, hogy magasabb díjat határozzunk meg, de a két elem közül az alacsonyabbat alkalmazzuk. Tehát a szárazföldi áruszállítás, illetve a svájci jogszabályok eredője az, hogy a maximum közelében szabjuk ki az illetékeket. Hatékonyabbá vált az Alpokon eh, átutazó teherszállítás, 8,3 millió tonnát szállított 1,3 millió tehergépjármű, 2016-ban 975 ezer gépjármű közlekedett, és kicsit több mint 7 millió tonnát szállítottak. Tehát ez azt jelenti, hogy néhány év alatt csak nem megduplázódott a terhelés, és ez a gépjármű flottára is érvényes. 2001-ben 82%-át a forgalomnak az Euro 1-es, 0-1-es vagy 2-es kategóriájú gépjárművek bonyolították. 2017-ben ez immár csak 1 százalék, tehát 92 százaléka a szolgáltatásoknak összességében Euró 5-ös kategóriával, vagy Euró 6-os kamionokkal, teher autókkal valósult meg. A 2006-os D hatásról készült tanulmány azt mutatta ki, hogy az inflációs hatása 0,1% volt ennek mindössze, mert ezzel párhuzamosan nőtt a 40 tonnás kategória hatékonysága, és nem sikerült átterhelni a teljes költséget a fogyasztóra. Tehát a szállítási költség a termék végfogyasztó járában viszonylag kis részt testesít meg. És végül ezen az ábrán a NOx kibocsátási értékeket szeretném bemutatni, ez a kék összetevő, és az tűnik ki belőle, hogy 2004-től 16-ig vizsgálva ennek a szintjét 80%-kal csökkent körülbelül. Ma a nehéz tehergépjárművek már nem a legszennyezőbb közlekedési résztvevői a hálózatunknak. Ennek a hatékonyabb technológiák állnak a hátterében, illetve a nagyobb hatékonyság és a csökkenő forgalom ami a közlekedési mód váltását illeti. 2000-től fokozatosan nőtt az arány, és a 40 tonnás új rendtartás bevezetése, illetve az illetékek bevezetése óta 1 millió tehergépjármű alá csökkent az Alpokon keresztül haladó forgalom, és 2016-ban 71%-a ennek a forgalomnak vasúton bonyolódott, csak 29% volt a közutak részesedése. Tehát a nehéz teherautó illeték sikernek nevezhető, jelentősen hozzájárult a vasútra való átterheléshez illetve segítette a nagyvasúti beruházásánk finanszírozását. És a 40 tonnás szabály szintén hatékonyabbá tett a közúti áruszállítást, valamint a szennyező fizet elv bevezetése érvényesült, illetve az elv érvényesült, és egy kicsi volt a végfogyasztói kihatása ennek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Főlisztelő úr. Köszönjük szépen ezt az előadást, ami bemutatta azt, hogy a célok <clears throat> milyen mértékben kerültek kitűzésre, és minden amögött áll, hogy ezek megvalósuljanak. Megnyitom a vitát. Schmidt asszony kap először szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Még kicsit irigykedem, a alapján, amit hallottam, de ahogy nálunk mondják, úgy tűnök, Svájc az egyetlen egyszemű, úgymond Európában a sok vak között. Az a probléma, hogy az EU-ban milliárdos támogatások mellett, adófizetői pénzek mellett a modell átállás nem valósult meg a vasúti ágazatban. A RTMS-sel kapcsolatban súlyosak a problémák, és megnézzük a számadatokat, és azt látjuk, hogy 95-től 6,6%-ról 6,7%-ra növekedett ez az arány, akkor ez nem mondható kitűnő eredménynek. Az áruforgalom esetében, de esetében kicsit jobbak az adatok, Kínával, Amerikával és Oroszországgal kell összehasonlítani magunkat, de sajnos eh, itt nagyon le vagyunk tőlük maradva. Nálunk a közutat és a, eh, a közutak, közúti forgalom és a légi közlekedés jobb, mint a vasútak helyzete. Ami különösen érdekelt, amikor ön azt mondta, hogy a nehéz teherautók eh, adójából finanszírozták a sineket. Ausztriában mi ezt nagyon szeretnénk megvalósítani, hogy azokat a, a díjakat, amiket beszedünk, célzottan használjuk fel. Ausztriában ez nem így van, és belátható időn belül sem fog a helyzet megváltozni, és valószínűleg más tagországokban sem, hiszen a pénzek címkézése azt kell, hogy hozza, hogy a szállítást uh, a vasútra helyezzük át, amely környezetvédelmi szempontokból is nagyon pozitív lenne. Van néhány kérdésem. Első kérdésem arra vonatkozik, hogy a véleményük szerint a vasúti ágazat uh, uh, liberalizálásra kellene, hogy kerüljön-e a közúti és légi közlekedéshez hasonlóan, ez egy nagyon fontos téma az én országomban is, hogyha az ÖPP-t, vagy a német vasutakat, vagy a francia nemzeti vasutat megnézzük. A második kérdés, ön mit gondol arról, hogy tíz év múlva milyen jövőre számíthat a vasút, amikor is az autonóm utazás, az autonóm teherautók egyre jobban el fognak terjedni. A harmadik kérdésem pedig ön azt gondolja el, hogy Európa tanulhat-e tanulhat a Svájctól, vagy pedig kivételként tekintenek saját magukra. Hát 28 tagország nem tudja összehozni azt, amit a Svájcnak sikerült, és azt gondolom beszélnünk kell arról, hogy ugye miért is irigykedünk. Köszönöm. Köszönöm, és mit teszem? Van de kampul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két évvel ezelőtt beszéltem Mihály Krámárral, és <clears throat> látogattunk el a Brenner hágóhoz. Nagy hatással volt rám az, hogy milyen sok teherautó ment át a hídon. Én el tudom képzelni azt, hogy Svájc miért hozta ezeket az intézkedéseket, még mindig van vita a Gotthardi alagúthoz való hozzájutásról. A jövőben a Brenner alagút esetén is lesznek hasonló viták. Ami az odavezető utak kialakítását illeti, ez nagyon fontos. Azt hangzott el, hogy 2022-ig elkészül már minden a Gotthard alap, alagúthoz, mire alapozta ezeket a kijelentéseit. A következő kérdésem a terrautó kérdése. Három negyedét ezeknek a diáknak svájci teherautók fizetik ki, és egy negyedét pusztán az áthaladó teherautók. Ez meglep. Vegyünk egy német teherautót, akinek árut kell szállítani a Svájcba. Hát ő kifizeti ezt a súlyra kivetett adót, ez elektronikusan történik-e, vagy gyakorlatban mindez, hogy néz ki. Köszönöm szépen, Van de Kampur, Ertugur. Először is köszönjük szépen Füglisztáler úrnak az előadást, ez az előadás európai szemszögből nagy hatással volt ránk. Én a támogatom a vasutat és a környezetbaráti közlekedési módozatokat, és önök példának számítanak számunkra, ami pedig a 2020-at illeti, a zajkibocsátást illetően egyetlen intézkedéseket hoztunk az Európai Unió különböző tagországokban, ezeket megpróbálja megvalósítani, és nem tudom, hogy tudnak-e tájékoztatni erről a témáról. Engem az is érdekel, hogy önöknél Svájcban ezekkel az intézkedésekkel hogyan valósították meg a, a, a az ellenfinanszírozást, ami a gördülő állomány finanszírozását illeti elemtette kétharmad egyharmad arány. Vannak olyan pénzek is, amelyek a vasútra fordítódnak, és ami a címkézést illeti, hogyan oldották ezt meg Svájcban, milyen, mekkora pénzek kerültek melyik tartályba, és gratulálok önöknek mindenhez. Mi is csak erre törekszünk Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót Krámer úrnak. Büsé úr, önök tudják azt, hogy én mit gondolok a svájci modellről. Schmidt asszony elmondta azt, hogy mi irigykedünk. És én még azt is hozzátem, hogy nagyon irigykedünk önökre ami az együttműködést illeti az Európai Unió és Svájc között. Jó lenne, hogyha kicsit felgyorsulna ez az együttműködés, hiszen szükségünk van a jó gyakorlatokra, annak érdekében, hogy a mi vasúti közlekedésünk a jövőben hasonló lehessen, mint a svájci. Krámer úr, parancsoljon, ön a szó. Köszönöm szépen, én is köszönöm az előadást, szomorúak vagyunk, amiatt, hogy ilyen kevés szakbizottsági tag ül itt a teremben, a bizottságot százszerzalékban kellett volna, hogy képviseljék, és a tagországokat is, azért, hogy kiderüljön az önök számára, nem pusztán a szövegezésről van szó, önök nem tagjai az Európai Uniónak, viszont azokat az európai célokat teljesítik a modell, modellitás áttételénél, a model shiftnél 20-30 éve, Nincs szükség új elgondolásokra, hanem azt kell megnézni, hogy önök mit végeztek, ezt le kell másolni, tehát ezt minden ország eh, meg tudná oldani, de mégsem sikerül, mert a prioritások nem stimmelnek. Wim van de Kampf csodálkozott amiatt, hogy három eh, negyedét ezeknek az útdíjaknak svájci terradók fizetik be. Önöknél létezik egy olyan úti díj, amely minden egyes kilométer után kivetnek az utakon, és olyan nem mert minimum 35 tonnások. Tehát itt nem a sínről a közutakra teszik át a forgalmat, hát minden részből fizetnek, és ez ennyire jól működik, és ezt szívesen mesélem újból és újból, elérik az együttműködést és a versenyhelyzetet. Hát tíz doboz, vagy rekesz vörösborért egy svájci teherautó sem menne 300 kilométert. Tehát az üres járatok aránya jelentős mértékben csökkent, és ennek a költségei is. És 0,5%-kal növekedtek ezek a környezetvédelmi díjak, Köszönjük szépen! És természetesen itt is volt szavazás. A Gotthard eh, hágó csatorna esetében, hogy ne legyen egy párhuzamos autópálya az arab Ezt nem lehet elfogadni, hogy épüljön egy uh, vasúti sén, és ezután megtiltsák azt, hogy vele párhuzamosan autópálya épülhessen. Tehát arra nem lehet gondolni, hogy a transportot garantálják, és elégedettek a vasúttal, négy óra alatt Berlinből Münchenbe lehet jutni. Önök annyira európaiak, és csak azért mondhatják el ezeket, mert nem tagjai az Európai Uniónak. Két kérdésem van Egyrészt említették a 2020-as évet, 2020-tól Svájcán keresztül nem utazhatnak zajos teherszállító autók. Ezt nagyon jónak találom, nagyon fontos ezt európai szinten megvalósítani, és örülnék annak, hogyha a bizottság elmondaná azt, hogy amit Svájc meg tud tenni 2020-ig, azt mi is el tudjuk érni. Elnézést, hogy ennyire sokat dicsérem Svájcot. Annak idején, amikor az első ICE ment Svájcba, Svájc azt mondta, hogy ez csak akkor eh, megengedett, hogyha a sokak kerékpárjukat is magukkal viszik. A Dalcsabán azt mondta, hogy jó, rendben, ez két évig így maradhat, utána készül egy értékelés, és majd meglátjuk. Két év után ezt eh, eh, felmondták, viszont értékelés a mai napig nem született. Ezt nem tudnánk megismételni. Az új e nél itt is a biciklit el magukkal kell vinni. Hát minden egyes vonaton fölött fel lehet tenni a kerékpárt a gyors sebességű vonatoknál is. Évente 44 milliárdot generál a kerékpáros turizmus évente, többet, mint a nagyhajó utazási kínálatok. Minden jót kívánok, önök a mobilitásért és az éghajlatért küzdenek, ez nem ellentmondás. Köszönöm szépen, Krámer úr. Mielőtt megadom a szót Flügisteiner úrnak, én is szeretnék egy kérdést feltenni, illetve megjegyzést tenni, ami a finanszírozásra vonatkozik. Ez nagyon fontos számunkra. A finanszírozás nagyon korán elindult. Emlékszem a felavatásra, finanszírozás forrásainak kijelölésére. Több konzultáció volt, közkonzultáció négy, ha jól emlékszem, és több szakasz volt az adat, az adás, az adókkal kapcsolatos megbeszéléseknek. Előfinanszírozásra is sor került a Brenner esetében, és nem pusztán a nehéz a kivetett adókból finanszírozták eh, ezt. Tehát ez inkább egy megjegyzés lett volna, van egy nagyon egyszerű kérdésem. Ez az adó mennyire biztosította az arányosság elvének alkalmazását. Itt egy általány adóról van szó. A második képzéssel kérdésem a következő és választ szeretnék. Az önök adója címkézette. Megszabták előre, hogy mire kell fordítani infrastruktúrára, vagy közlekedésre, szállításra, Fontos a kibocsátás csökkentése. Meg kell vizsgálni azt, hogy ez a típusú figyelmfelkeltés hatékony. Két dolgot elfelejtettem, beszéltünk az utasok jogairól. Svájcán milyen helyzet az utasok jogaival? És most mi a helyzet? A Gotthard átjáró nyitott, Olaszország, Hollandia, Franciaország vettek ebben részt, a bekötőút nem készült el, és elhangzott az, hogy 2043-ban lesz kész ez a bekötőút, kaptak-e más ígéreteket, Hát 150 millió svájci frankból építkeztek Olaszországban, az a tény, hogy szerződést nem tartják be, azt teszi szükséges, hogy ezeket a tagországokat be kell keverni, vagy meg kell keresni az ügyvédet. Önmagában az alagút nem fogja megoldani ezeket a kérdéseket. Elhangzottak a kérdések, és ezekre nem könnyű válaszolni. Nagyon sok kérdés hangzott el, és most 10-12 percben megadom a szót, válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Herr danke Präsident er für das viele. Köszönöm elnök úr, köszönöm szépen a sok dicséretet. Schmidt asszony kérdésére térnék ki először, szerint liberalizációra van a szükség a vasútnál. Azt gondolom, hogy a az áthelyezési politikára figyelmet kell szállni, új infrastruktúrákat eh, építeni, piacokat nyitni, és az adókat célzott módon kell bevetni. Svájcban éppen ezért létezik a nyílt hozzáférés, ezt korán megnyitottuk a piachoz a hozzáférést, a, az áruszállításban is felmerült a kérdés, hogy reformra van-e szükség a vasutaknál, különbözőek a modellek, hogy a, az országok eh, hogyan tudják ezt megoldani. Nagyon fontos, hogy versenyképes vasutak, eh, teherszállítási lehetőségek legyenek, a hálózati infrastruktúra nagyon fontos, a külön választott eh, felelősségvállalás, különböző módon lehet elérni a hatékony vasutakat. Fontos, hogy a tagországok ezt a saját eh, ízlésük szerint tegyék meg. Felhangzott a kérdés, hogy mindez hogyan változtatja meg az autonóm utazást tíz év múlva. Vannak-e e, gondolkodások arról, hogy három-négy e, teherautó e, egymáshoz, e, 40 vasúti kocsi is kapcsolható már egymáshoz egyetlen mozdonyjal, tehát itt nagy az előnyünk. Arról van szó, hogy a versenyhelyzetet a tömegszállításnál, a tömegközlekedésnél is garantáljuk, és a vasútnak a nagy mennyiségekre kell összpontosítania. Tíz év múlva megelőzheti a közúti szállítást, hát a vasútnak hatékonyabbnak kell lennie, minden bizonyal további technológia fejlődéssel előrelépésre fog szert tenni. A sajszor tanulás, miért és nem is, folyamatosan tanulunk az EU-tól, az EU-s előírásokat átvesszük az interoperabilitás kapcsán is, és úgy gondoljuk, hogy ez abszolút helyén való, integrált európai vasúti áruforgalomra van szükség, nagyon sokat tanulunk az EU-tól, és Svájc nagyon sokat profitál ezekből az egységes előírásokból. Fontos, hogy ne kelljen a különböző technikai előírásokról minden tagország esetében külön egy, eh, egyeztetni. Ez egy közönös, kölcsönös megismerési folyamat, mind a két fél tanulhat egymástól kölcsönösen ami a zajszanálást illeti. Svájcnak vannak jó gondolatai Van de kampor, Kramer úrral, a bekötő utak kérdését is említette, 2020-as határidő hangzott el, addigra elkészülnek Bázától kiasszóig Svájcban az útvonalak, ami a kapacitást a bekötő utaknál illeti, a megfelelő kínálatot az erősíteni fogja. Itt már zajlanak bizonyos dolgok, sokáig nem történt semmi, különösen Németországban. Én mindig is mondtam azt, hogy Olaszország, még Olaszország is leelőzte Németországon, remélhetőleg ez motiválni fogja majd a németeket a tovább lépésben, de azt gondolom, hogy itt egy európai problémára van szó. Itt a tentékről van szó, a folyosókról, beruházásra van szükség a teljes tengelyen, illetve a különböző tengelyeknél. Svájc nem vállalhatja át a teljes közlekedés forgalmat, és fontos, hogy ezt közösen oldjuk meg. Amik a szenáriók, talán nem annyira a borús a kép, mint ahogy ezt Kramer úr leírta, a németekkel egyeztetünk, azért, hogy legyenek megfelelő intézkedések, vannak kapacitásépítési intézkedések, a kapacitást ezt növelni fogjuk tudni, és a keresletet le tudjuk majd fedni. A szomszédos országokat nem pereljük be, velük egyeztetünk, rendszeresen meglátogatjuk őket, és gyakran a rossz eh, lelkismeretre támaszkodunk, néha ez eh, célra vezető Fandekonfúr megkérdezte azt, hogy háromnegyedét miért a svájci teherautók finanszírozzák. Minden országban a belső közlekedés jelentős mértékben nagyobb, mint a tranzit közlekedés. Egy eh, millió teherautó utazik éjszakra délre, de nagyon sok olyan teherautó is van, amelyek az összes üzletet kiszolgálják, ez háromnegyedet teszi ki az összesnek, és ők ugyanúgy fizetik az adót, adót, és ugyanazok az hatáshoz vezethet, mint ahogy az Kramer úr leírta. Svájcon belül a logisztikusokkal koordináltak egymással, és Svájcban 50-60 km per óra fölötti teherszállítás is történik, de nagyon gyakran a szétosztás működik. a vasúti szállítás logisztika részét képezi integrált, és a nagy szétosztók nem engedhetik meg maguknak, azt, ne használják a vasutakat, tehát ez a svájci logisztika részét képezi. Elektronikus készülék csinálja az elemzést, a külföldi teherautóknak is megvan ez a készülékük, de a határon ez be is jelenthetik. Bizonyos időn belül le kell váltani ezeket az eszközöket, és fontos, hogy legyen olyan európai eszköz, amely az összes díjra kiterjed. Ertugur kérdése, ami a zajártalmat, a zajszanálást illeti, mi azt írtuk ide, hogy 2020-ig nem léteznek teherszállító rakományok, és világosan elmondtuk azt, hogy az európai TSA-jog -ok a szállítmányvonatok esetében érvényben lesznek, tehát nem mi újat találtunk ki, hanem az EU-s előírásokat kötelező érvényűvé tettük azért, hogy itt legyen egy célunk. Az elején nagy vita volt mindenről, maga az ágazat is hadakozott, de nyilatkozatok alapján, amelyek amely az agályok egyre növekeznek, viszont mi bizakodóak vagyunk abban, hogy 2020-ig a szinte 100%-os arányt fogjuk tudni elérni. Svájcon belül finanszíroztuk ezt, ezt azért feltétlenül akartuk élni, ennek köze volt az elfogadhatósággal is. A lakosságnak teherszállító járműveket nem szeretik, hiszen nagyon zajosak, folyamatosan elfogadhatóságot kell létrehozniuk, és a, a zajártalom az egyik legnagyobb probléma a vasutaknál. Lehet ösztönzőkkel motiválni, viszont hogyha van egy egyetlen áruterszállító kocsi, akkor ez probléma, és ez eltorzítja a megfelelő intézkedést. Azt gondolom, hogy a hosszú átmeneti szerződéssel ezt bejelentettük, itt jó eredményeket látunk, és nagyon örülnénk annak, hogyha az Európai Unió vagy legalábbis bizonyos folyosó országok ezt követnék. Ami a finanszírozást illeti, és ezt is meg kellett, hogy tanuljuk. Itt az volt az elgondolás, hogy ezt az éves büdzséből lehet finanszírozni, és év végén kerül meghatározásra azt, hogy mi az, amit ki lehet majd fizetni. Hogy a parlamentet vesszük, mint pénzügyi vezetőtestületet, ők nem határozzák meg, tehát a pénzügyi kompetenciája a parlamentnek viszonylag relatív, hogyha októberben a fúrógépet nem indítják be, akkor ez a folyamat le is zárult. Hosszú távú állami feladat, a célhoz kötött, vagy feladatokhoz kötött finanszírozás Ezeket az alapokat jól lehet kezelni, és ők határozzák meg előre azt, hogy mennyiből szeretnék finanszírozni ezzel típusú üzeneteket. Elgondolkoztunk az infrastruktúra költségein, hiszen a vasúti infrastruktúra tartós feladat, költségvetési vitán nem csak arról kell beszélni, hogy X vagy Y szeretne a vasutat az elkövetkezendő napokban. Ami a pénzügyi miniszter, minisztert illetét, nem rossz az ő dolga. Először arról van vita, hogy mennyit kap az adott terület, és utána ki kell jönni Hát itt nem a közlekedési miniszter, nem pénzügyi miniszter képviseli az országot, és azt mondja, hogy szeretnék több pénzt a vasútra, ezt fel kell támasztania. Hát ezek a ami e, eh, Krámsz úr kérdését illeti, a Zajártalom 2020 kerékpár elvitele egy kicsit eh, mi is rugalmasságot mutattunk. Önök a kerékpárjukat eh, feltettük a vonatra, ha az ic ezt nem vették magukkal, akkor szálljanak svájci vonatra, ezt megtehetik. Ami az utasok jogait illetik, erről van egy tervezet a parlamentben, és tartjuk az EU-s előírásokat, átvesszük az utasok jogáinál ugyanezeket az értékű előírásokat, ezt be fogjuk vezetni. Az utasoknál a nem nyújtott szolgáltatás esetén visszakövetelheti az utas a pénzén. Ami az Rikerő kérdését illeszi, a, a um, szennyező fizetelv, ez eddig nagyon jól működött az euró csoportokon keresztül, van egy kihívás előttünk, az euró 6-os csoport után, nincsenek további csoportok, gondolkoznunk kell arról, hogy ezt hogyan visszük tovább, milyen további kritériumok léteznek, annak érdekében, hogy itt legyen javulás, az LSZI e célhoz kötött, itt egy integrált politikáról van szó, nem arról van szó, hogy az általános költségvetésbe kerül bele a pénz, hanem kettős hatást érnek el ezek a politikák. Remélem, hogy kérdéseiket ezzel megválaszoltam. Szívesen állok további rendelkezésükre. Megköszönöm, Fülig úr. Egy kis információt kaptunk Svájcról, és a svájci modális váltásról, hát hasznosak lehetnek ezek a kis eszmecserék, talán mi is megpróbálhatjuk alkalmazni a jó ötleteket, hát nyilván önök, az önök hagyományai messzire nyúlnak vissza, de azért ebből a, még merítünk, az elhangzottakból is merítünk, mi is foglalkozunk ezzel, és természetesen a látogatása nem az utolsó, nagy érdeklődéssel hallgatjuk mindig önt. A mostani délelőtti ülésünket lezárjuk, délután 14 óra 30 perckor folytatjuk a munkánkat.